Jetzt fangen wir an, ja? Good afternoon, ladies and gentlemen. Jó napot kívánok mindenkinek, kedves kollégák! Szerintem neki láthatunk most a meghallgatásunknak. Minden nyelv rendelkezésre áll, amelyre a kollégáknak szükségük lehet, mindenki beszélhet az anyanyelvén. Összesen 15 különböző nyelvre rendelkezésre tolmácsolás. Mindenkit szeretettel üdvözlök. És a megértésüket kérném, amiért csak 8 perccel később kezdtünk neki a munkának, hétfőn délután. Általában gondot okoz néhány kollégának a Brüsszelbe érkezés, de nagyon örülök, hogy két alelnökünk is itt van, Anna Gómez és Eva Zsoli, és a két társjelentéstevő, Koford úr és Jezsek úr is itt vannak, sőt, még tíz kollégát üdvözölhetünk itt körünkben, remélem, hogy még javul az arány a délután folyamán. Még egyszer szeretettel üdvözlök mindenkit. Egy rövid bevezetőt engedjenek meg. Az ügyvédek, a könyvelők és bankárok szerepe a panama iratok kapcsán. Egy olyan téma, amelyel már kétszer foglalkoztunk, ez a harmadik rész, része ennek az ülés sorozatnak. Ennek jegyében szeretném üdvözölni az előadóinkat. Két panel lesz, két vita kör Az elsőben a francia esettel fogunk foglalkozni. Patrick Szüje van itt, aki a Société General Bank and Trust elnöke Luxemburgból. A többi résztvevőt is üdvözlöm majd a továbbiak során. A második beszélgetés folyamán a svájci esettel kapcsolatosan hallgatunk meg előadásokat. Ketten lemondták a részvételüket, mégpedig két bank, a Credit Suisse képviselője mondta le a találkozót, közölték, hogy nem kívánnak részt venni a mai ülésen, de szívesen válaszolnak a kérdésekre. Az UBS a másik, vagy UBS. Március másodikán küldtek nekünk levelet, amelyben közölték, hogy egy másik időpontban szívesen rendelkezésünkre állnak. A meghívott személy személyes okokra hivatkozott, ezért nem tudott ma itt megjelenni. A Taxe szakbizottságban volt jelen, amikor eh, a Taxe szakbizottság ülésén vett részt, amikor eh, Brüsszelben terrortámadás történt, eh, a terrortámadás során ő is súlyosan megsérült, és közölte, hogy nem szeretne még egyszer meghallgatásra jönni az Európai Parlamentbe. Időközben meggyógyult, de az egyik újját elveszítette. Úgyhogy meg tudom érteni, hogy nem kíván ide jönni. Úgyhogy az UBS részéről majd később érkezik valaki, a Credit Suisse pedig lemondta a részvételt, az erre vonatkozó e-maileket a kollégák megkapták. Ezen túlmenően Anna Gomest hallgathatjuk majd meg, és Meló kollégát. Ők beszámoltak arról, hogy Portugáliában is van egy új eset, és az eset nagyságrendje megköveteli, hogy a koordinátorok körében foglalkozzunk majd vele. A koordinátorok döntöttek arról is, hogy Juncker bizottsági elnököt meghívjuk a korábbi funkciója miatt. Juncker úr jelezte, hogy szeretne egy másik időpontról tárgyalni, ezt is meg kell beszélnünk majd a koordinátorokkal jövő hét hétfőn. Május 9-e lett volna az eredeti időpont, tehát gondolhattuk volna, hogy akkor egyébként is elfoglalt lesz. A múlt héten volt egy tényfeltáró delegációs útunk Luxemburgba, erről beszámolt a sajtó nagy része is, azonban az érintett bankok egész sora mondta le a találkozókat, sőt a Panama iratokban említett számos ügyvéd is. Mégis megvitattuk az eseteket a bankfelügyelettel és a két illetékes miniszterrel, a pénzügyminiszterrel és az igazságügyminiszterrel tárgyaltunk, az ügyvédi kamarával, és beszéltünk a KBMG képviselőjével és a PricewaterhouseCoopers képviselőjével is, ők rendelkezésünkre álltak. Luxemburgban felemás módon reagáltak a jelenlétünkre. A kormány igyekezett bizonyítani, hogy a pénzmosás elleni küzdelem élén áll. 2016-ban elkészült az erre vonatkozó törvény, a megvalósításban is előbbre jutottak már, de a panama iratok régebbi ügyeket érintenek, ezért hogy is fogalmazzak, mondja az elnök mindenki igyekezett azt mutatni, hogy igen, ők most már tisztázták magukat, ha bár a múltban követtek el sok-sok hibát is. Luxemburgnak itt különleges szerep jut. Ezt nem csak a Panama iratokban előforduló említések bizonyítják. Több mint 15 ezer postafiók cég merül fel Luxemburghoz kapcsolódóan a Panama iratokban, a Bahamák és a Kajmán szigetek után Luxemburg áll a harmadik helyen említettség területén. Luxemburg az egyik legfőbb érintett a Panama botrányban, Az euróövezetben is a bankok, egyik legfő, a bankok legfőbb központja, London ugye nem euróövezeti központ, világszerte pedig Luxemburg az ötödik helyen áll. Az elmúlt húsz év tapasztalatai azt mutatják, hogy Luxemburgban azért nem feltétlenül foglalkoztak a bevált, az, eddig, az eddigi bevált gyakorlatokkal azok feltárásával. Ennyit szerettem volna előjáróban elmondani. Most pedig kezdjük azonnal az első panelt. 14 nap alatt egyébként a harmadik tényfeltáró utunk következik majd. Többek között Washingtonba utazunk, ugyanis eddig azt láthattuk, az eddigi vizsgálódásaink azt mutatnák, hogy az USA-ban is van legalább kettő szövetségi állam, ahol a szabályozások arra mutatnak, hogy adóparadicsomokként működnek ezek a szövetségi államok. Kezdjük tehát a francia esettel. Még egyszer üdvözlöm a résztvevőket. Patrick Szüé van itt velünk, aki a Société Générale elnöke. A listám szerint Szévi Dávid Csino is itt van, aki az IFS e Compliance BNP Paribas vezetője. Anne Michel is itt van, a Le Monde-tól, az ICIJ egyik újságírója, az Újságírók Nemzetközi Konzorciumához tartozik, tehát Albert Álló is itt van, aki a French Financial Intelligence Service, azaz TRACFIN egyik igazgató helyettese. És itt van Olivier Butelli Staft, aki az Accountancy Europe ügyvezető igazgató, és Paul Gisby is itt van, aki az adózások, adózással és átláthatósággal foglalkozik az Accountancy Europe-nál. A következőképpen járunk el, legfeljebb 7 percet biztosítunk az előadóknak, végighallgatjuk őket, majd utána a kollégák kérdéseket tehetnek fel, itt van már a listájuk is mellettem, és Koford és Jecsek úr, a két társjelentéstevő is szóhoz jut majd. Patrick Szüjétnek adok először szót, tessék. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves képviselők, köszönöm szépen, hogy lehetőséget kapok arra, hogy a Société Generál álláspontját elmondjam. Az önök bizottságában a, a 2015-ig befont, be, vállalt pozícióm miatt vagyok itt, és a Société General Bankier Trust luxemburgi leányvállalatunknak kért voltam felelős. Ez a legrégebbi fiók szervezetünk, és 1400 munkatársa van. A magánbankolás és magánbanki szolgáltatások nyújtása és az ő feladata, és a tevékenységünk egy részét e, ezt teszi ki, e, illetve a közvetítői tevékenységünk egy részét, amely a panamai e, iratokban szerepel, mint tevékenység. A Mossack Fonszekával való kapcsolataink voltak a kérdés tárgya, illetve, hogy milyen szabályok alapján végeztük ezt a feladatot, hogyan próbáltuk megelőzni a pénzmosást, és hogyan, milyen intézkedéseket hoztunk annak érdekében, hogy biztosítsuk, a tevékenységek adó jogszabályoknak való megfelelőség. Ami a Mossack Fonszekával való kapcsolatainkat illeti, a Société Générale eh, tevékenységének 3%-át teszi ki, eh, tehát a mérleg főösszeg 3%-át teszi ki a eh, magánbank tevékenység, ez a 15. legnagyobb bank Európában, a vagyonának kétharmadát, eszközének kétharmadát Luxemburgban, az Egyesült, Államok, Egyesült Királyságban és Franciaországban eh, végzi, eh, a többit pedig eh, egyéb országokban. A magánbank tevékenység nagyon megerősödött az elmúlt időszakban, köz, közel-keleten, Ázsióban, illetve Szingapurban trust, trust tevékenységet folytatunk, illetve a Bahamákon. Ami a magánbank tevékenységet illeti, ez gyakorlatilag a vagyon kezelését, a vagyon eh, kezelését eh, illeti. Eh, különböző vagyonkezelő ügynökségek, vagyonkezelő társaságok, trustok bízzák ránk ezeket a feladatokat különböző országokban, Például az angol száz országokban kifejezetten a trösztök, trasztok működnek. Ezt közvetlenül végezheti az ügyfél vagy közvetítő szerepet vállaló intézmény. A nagy nemzetközi cégeknek nem, nemzetközi cégeknek nyújtottunk szolgáltatásokat. Az úgynevezett Panama Paperre utalva, amikor e, ezeket közzétették, azonnal elkezdtük a vizsgálódást, és egy vizsgálatot indítottunk, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen szerepet játszottunk ezekben és ellenőrzést is végeztünk, megnéztük, hogy az tevékenységek során milyen megfeleltünk a gondossági e, elvárásoknak. 2016-ban e, egy évvel ezelőtt, hogy megjelentek ezek, e, tehát, hogy megjelentek ezek a papírok, megállapítottuk, hogy csak 26 olyan bank lányvállalatunk volt, amelyeknek aktív kapcsolata volt a Société Generállal. A 66 ilyen struktúrából 19-nek volt mandátuma Luxemburgban az SKBT-vel, illetve egy verifikációs vizsgálatot indítottunk, hogy ezek megfelelnek-e az adószabályoknak, és hogyha ezeknek nem feleltek meg, akkor ezeket a számlákat vagy blokkoltuk, vagy lezártuk. Mi a helyzet most? 2017. március 1-én a 66 megmaradó struktúrából Eh, az összes eh, Mossack Fonszekával kötött eh, kapcsolatot megszakítottuk, ebben, ebben szerepel a luxemburgi, ezek között szerepel a luxemburgi is, és mivel 2016 március 31-ére visszautaló struktúrákról van szó, 17 van még életben, de ezek közül egy sem Luxemburgban. A Kleinwort Benson Bank, ez egy angol bank, ezeknek volt bizonyos kapcsolatuk a Mossack Fonszekával, és jelen pillanatban eddig 17, már a 17 ilyen struktúra maradt, ezek folyamatosan ellenőrzés alatt vannak illetve a következőt szeretném még hangsúlyozni, mielőtt a konzorcium cikkek megszülettek, a konzorcium megjelentette ezeket a cikkeket, az Európai Unióban székhelyen rendelkező kedvezményezetteket verifikáltuk, és megvizsgáltuk tehát az adó csalás felmerült tényét. Összességében a Société Générale a Panama Paperben feltárt helyzetnek véget vetett, és hadd mondjam el még egyszer, hogy nagyon hosszú múltra eh, tekint vissza a bank, és két dolgot nem szabad elfelejteni. 2009-től 2016-ig a Mossack eh, Fonseca tól érkező klienseink száma eh, egy tizedére csökkent, és eh, emellett a pénzmosás elleni harc keretében, illetve az a közvetítői szerepet eh, szabályozó keret tekintetében megvizsgáltuk tehát az ügyfeleinket, az ő általuk vezetett társaságokat, és az ezen vállalkozások által vezetett bankszámlákat. Egy valódi kedvezményezett mindig egy azonosított természetes személy, tehát nem vezethetnek ezek anonim bankszámlát. a magánbankok által be, bejelentett vagy felvetődött gyanúk 40%-a az offshore cégekkel kapcsolatos. Hogyha van egyéb kérdésük a tevékenységünkkel, az ellenőrzési tevékenységünkkel, az adószabályoknak való megfelelőssel kapcsolatban, folyamatosan. hadd mondjam el, hogy 2009-2010-én, 2009 eh, és 2010 között egy eh, szabályrendszert fogadtunk el, amelyekkel kapcsolatban szeretnénk azt elérni, eh, hogy az ügyfeleink tudják, hogy milyen pénzügyi kockázatokat vállalnak, különböző klauzulákat, záradékokat kell aláírniuk az ügyfeleinknek, amelyekben felelősségük tudatában kijelentik, hogy ismeretében voltak az adott tranzakcióknak. A kérdéseire szívesen válaszolok, és köszönöm szépen. És a Société Générale továbbra is elkötelezett az ügyben. Köszönöm szépen, Szüje úr. Azt kérem, hogy mindenki tartsa be a hozzászólási időt, mert különben nagyon kiszaladunk az időből. Anne Michel asszony következik a Le Monde részéről, tess. Bonjour. Euh, bonjour et merci de m'avoir sollicité. C'est un jó napot kívánok! Köszönöm, hogy meghívtak ide. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt eh, elmondhatom a véleményemet a Panama Papersről. A lényegét azt hiszem már tudják, már fél éve dolgoznak ezen a témán. Megpróbálnak, megpróbálják azt feltérképezni, hogy pontosan mekkora is a tét, milyen szabályokat kell hozni. Összefoglalnám a helyzetet. Kilenc hónapig több mint 300 kollégámmal 90-80 országban dolgoztunk ezen a témán, és ennek alapján Panamában és más adóparadicsomokban rengeteg offshore céget tártunk fel. A különböző nagyon komplex pénzügyi köröket egymás után föltártuk, és az volt az egyik nehé- legnagyobb nehézségünk, hogy uh, ugye a, a banki titoktartást valamilyen, képe, valamilyen módon uh, mégis meg kellett ismernünk. Nos, ezek a nyomon követhetetlen vállalatok nagyon megnehezítették a dolgunkat. Sokszor Svájcban vagy Szingapurban úgynevezett nyitott számlákon voltak ezek a pénzek. Aztán létezik egy ICIG nevű, nevű olyan újságírókat tömörítő szervezet, amely hasonló témákat dolgozott fel, például LuxLeaks-ben is mi voltunk, mi voltunk aktívak. A Panama Papers az egyik legsúlyosabb ügy, ez valójában adócsalás, pénzmosás, de ne feledjük, hogy például a fegyverkereskedelemben, a drogkereskedelemben, a korrupcióban, illetve a magán és állami vagyon nem megfelelő kezelésével lehet vádolni ezeket a személyeket, de olyan személyek is vannak itt a kliensek közül, akiket az ENSZ, avagy más nemzetközi szervezetek már megneveztek, mint, eh, mint veszélyes személyek. Egy korrupciós, egy brazil korrupciós bűncselekménnyel kapcsolatban, Panamában például már történt letartóztatás is, vagy az Europol is aktív volt különböző nyomozásokban és a Panama Papers során több mint, vagy ennek a botránynak a kibontakozása során végül több mint 3500 olyan embert sikerült valamilyen módon, embernek a tevékenységét sikerült felgöngyölíteni, akik szervezett bűnözéssel foglalkoznak. Vannak olyan személyek is, akik nem annyira ismertek. Sokszor beruházási tanácsadók, vagy magán banki szolgáltatások nyújtói is részt vesznek ezekben a, ezekben a hálózatokban 2015-ig több mint 300 olyan bankot találtunk, akik a, a, fonszékáik szolgáltatását vették igénybe. Itt nagy bankok, ismert bankok is vannak, de vannak kevésbé ismert bankok, már mint botrány szempontból, például a Société General vagy a Deutsche Bank, amelyeket általában nem szerepelnek az újságok címlapján. A Mossack Fonseca nagyon sok esetben közvetlenül rendelt meg különböző tra- banki transzfereket, de máskor közvetítőkön keresztül történtek ezek. Az offshore szolgáltatásokat sok esetben 2015-ben felszámolták, hallottuk a Societe Generáltól az imént a helyzetet. Ez egy nagyon új fejlemény, de az a Mossack Fonszekával végzett tevékenységeket 2015-ig így is úgy is végrehajtották, és ezért ezek a banki intézmények mindenképpen felelősek. Nem lehet egyik pillanatra a másikra megváltoztatni ezeket a tevékenységeket. A HSBC például Bashar al-Assad egyik közeli partnerével tartott felkapcsolatot, fennkapcsolatot, vagy akár az amerikai szankciókról is beszélhetek, amelyek 2008-ig, 8-tól voltak, voltak hatályban, vagy hatályosak, vagy egy Berlusconihez közel álló szeméről is tudunk, aki ezekben a hálózatokban részt vett. Bűnügyi szempontból, hogyha bűncselekmény történt, akkor mindenképpen felderítendő ezeknek a bankoknak a szerepe, például pénzmosási szempontból. Franciaországban tíz év alatt évülnek el ezek a bűncselekmények, hogyha adóparadicsomról beszélünk, vagy hogyha a adócsalásról beszélünk. Úgy gondoljuk, hogy ezek a bankok, vagy egyéb pénzügyi szervezetek megpróbálták át, megpróbáltak átláthatatlan viszonyokat teremteni a, a klienseik számára. Egyes esetekben az adóparadicsomok felléptek már 2000, 2000-es évektől kezdve is, tehát a névtelen számlákat elkezdték megszüntetni. Ez így volt például a Virgin Islands esetében, vagy a Seychelles szigetek esetében. Ezen pénzügyi intézmények nélkül ezek az adóparadicsomok elveszítenék értelmüket, tehát mindenképpen szükségesek az, a létükhöz, nagyon fontos, hogy legyen ebben az egész hálózatban egy, egy, egy kliens, aki rendelkezik a szükséges pénzekkel, egy ügyvéd, egy, egy közvetítő bank, illetve egy Mossack hasonló szervezet. Kollektív felelősségről beszélünk, de miután itt túlságosan sok a szereplő, nagyon nehéz pontosan megállapítani, hogy kit milyen felelősség terhel. Gyorsan el szeretném mondani, hogy mindezek után én mire jutottam, és utána természetesen eh, nagyon várom, hogy hogyan alakul a vita. Az elmúlt évek során, az elmúlt hónapok során két fontos dologra jöttek rá. Egyrészt az automatikus adatcsere az államok között eh, eh, témájában megszületett egy bírósági ítélet, ez az egész EU-ban érvényes, illetve nagyon sok egyéb nemzetközi országra is vonatkozik ez. Illetve nagyon fontos az is, hogy, a, hogy az egyes tagállamokon belül, vagy az egész országokon belül a pénzügyi adatszerzés előre tört. A fekete dobozokat ki kell nyitni, és ezekből még mindig nagyon sok van, nem csak, a, nem csak az egzotikus pénzügyi helyszíneken, mint például a Karib-tengeren, hanem itt az Európai Unióban is arra kell a különböző tagállamokat és a pénzügyi közvet, közvetítőket kényszeríteni, hogy ezeket a, erre vonatkozó szabályokat mi hamarabb megvalósítsák és végrehajtsák, illetve az összes pénzmosásra vonatkozó szabályt és irányelvet is. Az elnök mikrofon nélkül beszél, a tolmácsok sajnos nem hallják der BNB Paribas. Bitte. A BNB Paribától érkezett meghívottunk következik. Tisztelt elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim, meghívták a BNB Paribát, hogy itt nyilatkozzon a adó elkerülés a pénzmosás ellen hozott intézkedésével kapcsolatban, a Panama Paper leleplezéseivel kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy te lehetőséget adnak nekünk arra, hogy a BNP Paribas álláspontját elmondjuk ezzel kapcsolatban, az adó elkerülés elleni harcban, és azzal kapcsolatban, hogy a bankok milyen szerepet játszanak ezen a területen az évek során, és a jogszabályok alakulásával a BNP Paribas a az ügyfeleit, ügyfeleinek megismerésére vonatkozó rendelkezéseket egyre szigorította, és az ügyfelek tranzakcióinak ellenőrzésére vonatkozó rendelkezéseket is. A harmadik európai irányelv végrehajtása óta a csoport ezt a programot nagyon komolyan veszi. Négy strukturális intézkedést fogadtunk el annak érdekében, hogy a nemzetközi magánbanki szolgáltatások alakulásához igazodjunk. Az első intézkedés az ügyfelekre vonatkozó gondossági elv. Minden a magánbanki, nemzetközi magánbanki szolgáltatásokra vonatkozó új kapcsolatfelvétel, akárhogy is történjen meg, ezek, ezeket jóvá kell, hogy hagyja az ügyfelet elfogadó bizottság, amely szorosan együttműködik a magánbanki munkacsoporta tímmel, illetve a szabálymegfelelési részleggel. Itt olyan, ügy, olyan bizottságokról van szó, amelyek döntéshozási bizottságok, és ezeknek a feladata az, hogy abszolút megértsék, hogy megismerjék a jövőbeli ügyfeleket, az ő motivációikat, hogy honnan származik a vagyonuk, és ez egy filter, amelynek a feladata az, hogy kiszűrje az adócsalásra, az, a pénzmosásra, a korrupcióra, a tervezős finanszírozására irányuló tranzakciókat. Az ügyfeleket osztályozzuk, e, kapnak egy kockázati jegyet, és ez a számadat, ez egy globális rendszer által kidolgozott kockázatelemzési rendszer, és természetesen a, az ügyfelek bankszemláin folytatott tranzakciók vizsgálatágyát képezik, és folyamatos gondossággal figyeljük ezeket. A másik intézkedés az offshore cégekhez kapcsolódó tevékenységeik megszüntetése, e, és így öt egység szűnt meg 2010 óta, három Kanadában, a Bahama szigeteken és Genfben. A harmadik az úgynevezett adó megfelelési nyilatkozat elvárása az ügyfelektől, akik Európai Uniós vagy OECD-s országban rendelkeznek széthelye. Ez az intézkedés, ez 2012-ben indult, és ezt kiegészíti egy elszámolási program a meglévő ügyfelekre vonatkozóan, amely 2015-ben zárt le és hogyha nem kapjuk meg az említett nyilatkozatot, vagy a nyilatkozatot nem lehet validálni, akkor vagy blokkoljuk a számlát, míg megérkezik az elszámolás, vagy pedig felszólítjuk az ügyfelet, hogy a székhely szerinti országba utalja át az eszköz, eszközeit. A negyedik intézkedés, ez egy olyan intézkedés, egy olyan döntés, mely szerint nem eh, vesszük már föl a kapcsolatot az offshore eh, struktúrákkal, eh, amelyek nek kedvezményezett egy Európai Uniós vagy OECD-s székhelyen rendelkező személy, kivéve az Európai Unió esetében az Egyesült Királysági székhelyen rendelkező trustokat. A bank ennek érdekében egy listát alkalmaz, ami a saját listája. Ez 38 jogrendet tartalmaz, és ezen szerepelnek, illetve ezen szerepelnek a nem kooperatív, vagy nem együttműködő államok és, és területek, például Panama is, hogy az elővigyázatosság megvalósul és egyszerűsödjön a munkánk, eddig nem csökkentettük az országok számát ezen a listán, még akkor is, hogyha számos jogszolgáltatás most már hajlandó az automatikus adatcserére. Ezt, ehhez tudni kell azt is, hogy a BNP Pariba eddig a jelen pillanatban a konformité részleg, részlegével, vagy részlegének a tudomására hozta ezeket a legújabb lépéseket, amely nagyon fontos szerepet játszik a New York Client programban. Ez 2014-ben valósult meg, hogy biztosítsuk a teljes függetlenséget. A Function Conformity rendelkezik egy megfelelő költségvetéssel. 2014 óta meg is emelkedett a költségvetése, két év alatt tehát, és 2016 végén 3500 munkatársa volt az önnek elmondta, az önnek, az önöknek bemutatott rendelkezés tehát ezt folyamatosan felülvizsgáljuk a belső ellenőrzés keretében. E, Ezen intézkedésekkel, tisztelt elnök úr, önök is látják, e, újra e, biztosítunk mindenkit arról, hogy elkötelezettek vagyunk évek óta az átláthatóság, a pénzmosás elleni harc, a korrupció elleni harc, a terrorizmus finanszírozása elleni harc keretében, illetve a nemzetközi pénzügyi előírások tiszteletben tartása területén. Köszönöm szépen! szépen, mondja az elnök eh, Szilvi Davicsinónak. Köszönöm szépen a három előadást, és most egy másik eh, szintre lépünk, a, az e, francia FIS Trakfin eh, igazgató helyettese van itt, Albert Alló, tessék, öné a szó. Jó napot kívánok, köszönöm szépen. Köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhatom a véleményemet és szeretném köszönteni a, azokat a képviselőket is, akik tagjai ennek a vizsgálóbizottság. A fennél dolgozom, amely az illegális pénzügyi transferek felderítésével foglalkozik. Olyan pénzügyi nyomozóktól kapott információk alapján dolgozunk, amelyek tehát megbízható információk, de az újságban, sajtóban megjelent gyanúkkal is foglalkozunk. Természetesen a jogszabályok tiszteletben tartásával nagyon óvatosak vagyunk, de minden, senkinek az érdekeit, senkinek a jogait nem sértjük meg. A sajtóban megjelent állítások, amelyek elindították ezt az egész folyamatot. Nos, ezek különböző gondolatokat indítottak el bennünk is, és új lendületet adtak a mi tevékenységünknek. Ez volt tehát ami ilyen szempontból jelentős volt a mi tevékenységünkben is. Már 2015 elején kaptunk egyébként információkat különböző komplex pénzügyi tranzakció hálózatokról, nem konkrétan Panamából, de hasonlatos volt ehhez. Körülbelül 200 ilyen gyanús esetről lett tudomásunk benyelentések alapján 2015-ben. Utána összességében Panamára vonatkozóan több mint 400 ilyen bejelentés érkezett. Így aztán úgy gondoltuk, hogy de részletesebben megvizsgáljuk, hogy mi is történt ebben az ügyben. A TRACFA az ügyészséggel, illetve a nyomozókkal áll, a vizsgáló bírókkal áll kapcsolatban. Ezeket a hálózatainkat frissítettük egy kicsit fel mobilizáltuk. De miután sokszor az egyes modva csinált cégek valódi tulajdonosával, vagy valódi kezdeményezettjeivel senki nem foglalkozik, ez a mi feladatunk. Egyfajta hozzáadott értéket jelent tehát a munkák. Általában a bejelentések alapján bejelentéseknek kb. a 20%-át tudjuk kivizsgálni. A Panama esetében ez 40%. Ez azt jelenti, hogy nagyon fölgeltette az érdeklődésünket ez az egész ügy. 2016, Panama 2016-ban a Panama Papers-re vonatkozó bejelentéseknek a 60%-át sikerült kivizsgálnunk. Minden egyes esetben megvizsgáltuk magát a bejelentést, mennyire gyanús volt egy ügyészség, vagy egy nyomozó bizottság, vagy vizsgálat, nyomozó testület foglalkozott-e már ezzel, és ez alapján döntöttük el, hogy mi is foglalkozunk-e vele, avagy sem. Ez azt jelenti, hogy van egy nagyon jól bevált mechanizmusunk az ilyen típusú ügyekre. Ahogy említettem, a bankoktól származik a legtöbb bejelentésünk, kb. 75%, aztán az, ami az ügyvédeket illeti, onnan 0%-nyi bejelentésük érkezik. Azért itt el lehetne érni még egy kis javulást le, le sujet des, des Panama Papers, en fait... Ami a Panama papers jelenti, ügyet jelenti, vagy illeti, ez valójában nem másról szól, mint a pénzmosásról. Van egy vállalatunk, amelyet egy országban felvesznek a cégnyilvántartásban Sokszor ezek úgynevezett nem együttműködő országok, és innentől kezdve, ebből az országból kezdve kialakul egy eh, tranzakciós kör. A feladatunk az, hogy a pénzügyi fluxus, illetve a eh, különböző vállalatok között felállítsuk a kapcsolatot nemzeti szinten is, tagállami szinten is, illetve nemzetközi szinten is megfelelő eszközök kellenek ehhez. Megpróbálunk túllépni a kevésé, átlátható viszonyokon, megpróbáljuk ezeket felderíteni. Sokszor sajnos a, a terrorizmus finanszírozása vagy tét, tehát vajon ezek a pénzügyi tranzakcióknak a hatalmas volumene, vajon ezek mennyi, mekkora mértékben finanszíroznak illegális terrorista tevékenységet. A, azt szeretnénk, hogy ha egyre több tagállam a mi rendelkezésünkre, vagy más hasonló tagállami szervezetek rendelkezésre bocsátaná azt a, azt a nagyon fontos dokumentumot, amely tartalmazza azt az alapinformációt az egyes bankszámlákról, hogy ki a tulajdonos, ki használhatja ezt a bankszámlát, vagy el kell gondolkozni azon is, hogy milyen típusú fizetőeszközöket lehet alkalmazni egy-egy bankszámla esetében, itt a virtuális fizetőeszközökre gondolok. Az is nagyon fontos, hogy kikből válik sikeres sikeres bejelentő, nagyon fontos, hogy egy olyan személy legyen, aki megfelelő ismerettséggel rendelkezik a különböző bankoknál is. Ami a tagállamokat illeti, a pénzügyi felderítő szervek között is szorosabbra kell vonni a kapcsolatot. Mi ugye bejelentéseket kapunk, avagy, egy más, avagy más szervezetek, más pénzügyi felderítő szervezetektől is kaphatunk bejelentést. Mind a két típusú bejelentést ugyanúgy kezeljük. tehát egyforma jogviszonyban, vagy jogi státuszban vannak ezek, de nem feltétlenül tudjuk megadni a zöld utat a további nyomozásra, csupán azért, mert egy másik hasonló szervezettől érkezett a kérés, a megkeresés. Tehát alapvetően operatív információ csere a cél, ez mindenképpen a jövő felé vezető út, de az is nagyon fontos, hogy az illető szerv rendelkezzen a megfelelő nyomozati kapacitással, mert ne feledjük, hogy ha nincs már kapacitás, akkor hiába rendelkezünk a megfelelő információval. Még egy dolog, lerásul az újonnan megjelent veszélyekről szeretnék beszélni. Ezek az úgynevezett participatív finanszírozási módszerek, a crowdfundingról van szó. Ez számos célra lehet ilyen crowdfunding alapot nyitni, akár különböző ünnepélyes eseményekre is. Sokszor a háttérben vannak kifizetési intézmények, de ezek nem mindig ismerik, hogy milyen projektről van szó, és nem egy születésnapot finanszíroznak, hanem egy dzsihadista épp, lehet, hogy éppen egy dzsihadistának gyűjtik össze a megfelelő finanszírozást a hozzá közel állók. Tehát ez lenne a cél, hogy egy miénkhez hasonló szervezet jogosult legyen ahhoz, vagy arra, hogy egy ilyen számla esetében, vagy egy crowdfunding esetében is rá tudjon kérdezni arra, hogy ki áll a számla mögött. Köszönöm. Nagyon köszönjük Álló úrnak. Külön köszönöm a végén említett ajánlásokat, javaslatokat is, ezeket mindenképpen meg fogjuk vitatni. Most pedig az Accountancy Europe ügyvezető igazgatóját üdvözlöm, Olivier Buteli Staft urat, és őt elkísérte hozzánk Paul Gizbé, szintén az Accountancy Europe-tól. Ha tudom, a, ha jól tudom, akkor több mint egy millió könyvelőt tömörít, vagy gazdasági ellenőrző szemét tömörít ez a szervezet. Meghallgatjuk Önöket, majd a kollégák kérdései következnek. Parancsoljon Butellis úr. I'm afraid I'm going to speak in English. Attól tartok, angolul fogok beszélni. Először is szeretném megköszönni mindenkinek, aki részt vett a panamai iratok feldolgozásában. Úgy gondolom, hogy az önök szakbizottsága egyébként kiváló munkát végze, végez. Szeretném először is bemutatni a szervezetemet. Ön már elkezdte bemutatni azt, elnök úr, de nem egyszerű a feladat, mert más volt régen a nevünk, jóval hosszabb volt a jelenleginél. És fontosnak tartom azt is megértetni, hogy mi a háttere a mi elveinknek, és hogyan tudjuk a köz érdeket szolgálni. Az egymillió könyvvizsgáló, akit ön említett elnök úr, nagyon különböző funkciókat töltenek be Európa szerte. Vannak olyanok, amelyek nagy könyvvizsgáló cégeknél dolgoznak, nem csak a négy nagy könyvvizsgáló cégnél, hanem kisebbeknél is, de különböző vállalkozásoknál is dolgoznak. És a tagjaink, illetve a tagjaink tagjainak egy igen nagy része a magánszférában dolgozik, például számbevő szék ki tagokként is működnek. Európai szervezetként nekünk nincsen szabályozási hatáskörünk, csak úgynevezett soft power van a kezünkben, amelyel befolyásolhatjuk a döntéshozatalt. Azt is fontos megemlíteni, hogy a szakma, szakmát érintő szabályozási keret nagyon különböző különböző tagállamokban. Ugyanakkor azonban, hölgyeim és uraim, sokaknak mandátumuk van arra, hogy a közérdeket szolgálják, és a szervezetünk minden tagjának meg kell felelni egy globális etikai kódexnek. Konszenzusos alapon működünk, ezért is engedhetjük meg magunknak, hogy a közérdeket érintő kérdésekben egyfajta etikus magatartást tanúsítsunk. Először is, ami az adózást illeti, adóz, az adózáshoz kapcsolódó szolgáltatásokat különböző entitások nyújthatnak, beleértve ügyvédeket, bankárokat és adótanácsadókat azokban az országokban, ahol ez mind szakma létezik. Vannak olyan tagállamok, ahol semmiféle szabályozás nem létezik, és bárki adótanácsadással foglalkozhat, a professzionális könyvvizsgálóktól eltérően nekik nincs szakmai hátterük ehhez, sok esetben éppen ezért bármely szabályozásnak ki kell térni az összes potenciális szolgáltatóra, máskülönben nem fogja elérni a szabályozás a célját. Ideális esetben a te- tevékenységre kell alapozni a megközelítést, nem pedig a professzionális címhez kell azt kötni. Ugyanakkor azonban nem hiszem, hogy adózási kérdések állnak elsősorban a Panama iratokhoz kapcsolódó ügy hátterében. Nem csak azért, mert egyik-másik irat olyan ügyletekre utal, amely ma már nem elfogadható vagy illegális. Szerintem leginkább két dolog áll a Panama iratok hátterében. Először is úgy tűnik, eh, teljesen elvesztek az értékek, eh, teljesen elvesztett az arányosság és az etikai megközelítés eh, a mi generációnk során. Az OECD nem régiben különböző tanulmányokat és felméréseket végzett, és arra jutott, hogy fenntarthatatlan szintet ért el az egyenlőtlenség a társadalmainkban. Aztán egy másik fő ok az, hogy hiányosak az erőforrások a gazdaságban, pénzügyileg és, és sokan, sok ország a saját szuverenitását bocsátja áruba, ha úgy teszik. Ugyanakkor azonban a maguk a jogalkotók is olyan jogi struktúrákat hoznak létre, amelyek legitim politikai célokat szolgálnak, és van, akit megillett a megfelelő szintű adatvédelem. Ugyanakkor azonban, hogyha bűnözésről, korrupcióról van szó, adócsalásról és adóelkerülésről, és hogyha ezek egy helyen belül tömörülnek, akkor gond van. Mi tehát az Accountancy Europe részéről meghallgatjuk a bíráló hangokat is, és próbálunk a bírálatból tanulni, és azt javunk, megpróbáljuk javunkra fordítani. Nem szabad semmibe venni azt a tényt sem, hogy a könyvvizsgálók nagy része közérdeket szolgál, a könyvvizsgálók az átláthatóságot mozdítják elő, és a pénzügyi jelentéstétel alapjait fektetik le. Elősegítik a bizalmat a piacokba az auditálása révén, és elszámoltathatóvá teszik a különböző nagy cégeket is. Emellett vizsgálatokat is indít, indítanak, és más egyéb fontos feladatokat is ellátnak. Sok tagállamban, illetve sok országban a könyvvizsgálókat bevonják a különböző folyamatok javításába, és egyéb fontos feladatok megoldásába. Az igazság az, hogy a mai rendkívül bonyolult pénzügyi rendszerek nem működhetnének könyvvizsgálók nélkül. Annak ellenére, amit a sajtó ír, a könyvvizsgálók fő feladata az, hogy a szabályoknak való megfelelést elősegítsék. Nekik sem sikerül azonban mindig elérniük a cél, céljukat. Nem sikerült nekünk sem mindig lépést tartani a társadalom elvárásaival, hasonlóan a jogalkotókhoz Azonban a részt vettünk már a TAXE szakbizottságon belül is abban a munkában, amely a szabályok napra készítételét tűzte ki célul. Két célkütizést és két eszközt szeretnék javasolni. A célok a következők, biztosítani kell, hogy robusztus keret jöjjön létre, és a hatékonyság területén is többet kellene tenni. Az eszközök, az átláthatóság és az együttműködés. Ami a keretfeltételeket illeti, a megfelelő jogszabályok megléte mindig előfeltétel, de nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy a robusztus keretfeltételek milyen fontos szerepet játszhatnak. Nem fogok most itt az oktatás fontosságáról beszélni, vagy arról, hogy a szakmai normák mennyire fontosak, de ezek valóban elengedhetetlenek. A Copenhagen Economics nemrégiben tanulmányt készített, és arra jutott, hogy Dániában az auditálási kötelezettségek fellazítása egy hatalmas adóhézakhoz vezetett. Ez is azt mutatja, mennyire fontos az empirikus adatgyűjtés a problémák megoldása szempontjából. Ma már más világban élünk, mint néhány generációval el, ezelőtt elfogynak az erőforrásunk, itt van a digitalizáció, a magas munkanélküliség, a környezetszennyezés és a morbiditás növekedéséhez vezet, ezek mind-mind megváltozott körülmények. Ami a hatékonyságot illeti, most nem több jogszabályra van szükségünk, hanem jobb és egyszerűbb jogszabályokra, főként az adózás területén. Az egyszerűség elősegíti azt, hogy mindenki megértse a szabályokat, és könnyebb legyen az auditálás is, és a szabályoknak való megfelelés. Ez utóbbi azonban elképzelhetetlen, hogyha nincs egy a technológiákat, az új technológiákat ismerő, digitális készségekkel rendelkező megfelelő adóhatóság. Az átláthatóság egyébként nagyon fontos, elősegíti a, az eddigi illegális gyakorlatok felszámolását és bizalom kiépüléséhez vezet. A fontos különbséget tenni a tények elhallgatása és a szakmai titoktartás között is. Ez utóbbi elfogadható ezekben a, ebben a keretben. Emellett az is fontos, hogy a jogalkotás javuljon, megfelelő párbeszédet kell szervezni, és be kell vonni a különböző párbeszédekbe és a projektbe a civil társadalom képviselőit is. Mindenképpen támogatjuk tehát az átláthatóságot, és üdvözöljük az ECON által múlt héten elfogadott erre vonatkozó szabályokat is. Az együttműködéssel zárnám a mondandómat, hiszen az együttműködés a változás fő mozgatóragúgója nekünk, a szakmának, a társadalomnak, a civil szervezetnek, a politikusoknak közös érdeke az, hogy a bűnözésnek véget vessünk. Hogyha más és más megközelítést alkalmazunk, akkor csak lassul az előrelépés. Igaz ez az adózási ügyekben, de igaz ez azokban az azokra az országokra nézvést is, akik kísérleteket végeztek a az adófizetők, az adóhatóság és a szakma közötti kapcsolatok szorosabbra fűzésében az együttműködés elengedhetetlen, hogyha előrelépést akarunk tenni. Köszönöm. Nagyon köszönjük Buteli Staft úrnak. Nyilván nagyon nehéz 7 perc alatt elmondani ezt a rengeteg mindent, nagyon köszönöm ennek. Válaszadásra is kísérletet tett. Most a kérdések következnek. 16 óra 55-ig van most időnk. Én a magam részéről nem is mondanék most semmit, Jepe Kofodnak adom meg a szót, és Péter Jerzseknek, akik a jelentéstevőink. Egy kérdés és egy válaszra 5-5 percünk van. Jó lenne, hogyha megneveznék a felszólalók, hogy ki az intézi konkrétan a kérdéseket. Köszönöm szépen, és köszönöm az előadóinknak is, hogy itt vannak. Nagyon örülök önöknek. Térjünk rá azonnal a kérdésekre. Először is, ami a Société Generált életé. 2009-ben két alapítványt hoztak létre a panamai iratok szerint. Ezek tulajdonosa a Société Générale Bank and Trust Luxembourg. Michel asszony a Le Monde-tól azt hiszem írt is egy cikket erről. Ezek az, ezeket az alapokat azért hozták létre, mert a Brit Virgin szigeteken egy olyan jogalkotási változás történt, amely ö, megszüntethetővé tette az offshore cégek anonimitását. A Société Générale képviselőjétől kérdezem, hogy mi volt ennek a két alapítványnak konkrétan a tevékenységi köre, miért hozták őket létre a banki ügyfelek számára, az ő nekik nyújtott szolgáltatások miért, vagy mi volt a cél? Szeretném azt is megkérdezni, hogy a csak a természetes személyekre vagy a cégekre is vonatkozik az anonimitás megszüntetése, és a BNP képviselőjétől a következőt szeretném kérdezni. Miért nem követik a Société Générale példáját? Miért nem zárják le az összes Mossack Fonsecahoz kapcsolódó számlát? Köszönöm szépen. Köszönöm, hát hogyha jól értettem, akkor a bankok képviselőjéhez ö, intézte, intézte a kérdéseit, Szője úr. Köszönöm szépen. Ami az alapítványokat illeti, ez egy ismert téma. Ezt a kérdést a Société General már eh, Federik eh, igazgató úrral, vagy eh, úr személyben tisztázta. A Ruszú és a másik alapítvány két olyan alapítvány, ez, amelyet nem a Société General szolgált ki, nem vagyunk erre részvényesei, se kedvezményezettjei ezeknek. Úgyhogy ezen alapítványokkal nincsen ügyfél kapcsolatunk, úgyhogy a Société General nincs, nem áll kapcsolatban ezekkel az alapítványokkal, úgyhogy ennyit tudok mondani eh, erre a kérdésre. Ami a második kérdést illeti, votre deuxième question. Excusez-moi. Elnézést, a második kérdést nem tudtam megjegyezni. Ön azt mondta, hangzik a kérdés, hogy tudja a végső kedvezményezettek, vagy a valódi kedvezményezetteknek az identitását. Ami a kéz első kérdését illeti, hogyha elolvasok a panamai, eh, panamai iratokat, eh, a Société General 2009-ben két alapítványt hozott létre. Ön azt mondja, hogy nincsen ezekhez, ezekkel kapcsolata, ezt tudná tisztázni. Igen, elmondanám még egyszer. A Société General nem hozott létre alapítványt a Mossack Fonseca ügyfelei hozta, hozták ezt létre, nem a Société General hozta létre, és nem vagyunk semmilyen módon tulajdonosai kedvezményezettjei ezeknek az alapítványoknak. Úgyhogy nincsen kapcsolat a Société Generálnak ezek, ezen opera, ö, tranzakciókkal. Ami a második kérdését illeti, itt technikailag egy bonyolult kérdésről van szó. Ez soha nem volt e, e, tehát mindig is természetes személy végeredményben a kedvezményezett. A jogi személynek persze vannak e, egyértelmű kötelezettségei, az átláthatóságnak érvényesnek kell lenniük, Nyilván az pénzmosással kapcsolatban vannak itt további szakértők a teremben, nem akarok az ő nevükben válaszolni, de minden esetre ami a negyedik irányelv végrehajtását illeti, e, ezzel kapcsolatban nincsen semmi nehéz, nehézség. Ami az adóügyeket illeti, az, illetve az adatok automatikus kicserélését, teljesen világos kötelezettségeink vannak, amelyek egyformák minden eh, bankra, és ezeket már régebb óta alkalmazzuk, hiszen ezek jogszabályok tárgyát képezik. A harmadik kérdés David Csino asszonyhoz szólt. A BNP Paribas magánbakja nincsen semmilyen kereskedelmi banki vagy egyéb kapcsolatban Moszek a Fonseca céggel, és semmiféle ilyen ajánlást nem adunk az ügyfeleinknek, úgyhogy a nem létező kapcsolatokra nem tudunk utalni sem. Egy fontos dologra hadd hívjam fel a figyelmet, ahogy önöknek már elmagyaráztam, 2012-ben volt egy kezdeményezés, amelynek lényege az ügyfelek adó ügyének tisztázása, legyen szó jogi vagy természetes személyekről, ez 2015-re lezárult. A jogi személyek akik ügyfeleink lehetnek, az ezek mögött álló személyazonosság világos, minden ügyfél minden ügyfélnek, akinek van egy bankszámlája, és az jogi személyek mögött meghúzódó természetes személyek világosok. Tehát tudjuk, hogy ki a kedvezményezett, ki a bankszámla tulajdonos, a, illetve a pénzügyi átláthatóság is világos. A 2012-ben elfogadott szabályoknak köszönhetően. Köszönöm szépen, Péter Jecsek következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, ami a Société Generált illeti és az elvárható gondosság elvét. Kérdezem, hogy ez hogy működött, és hogy esetleg egyes esetekben kiszervezték-e ezt a feladatot egy másik vagy alágnak, illetve hogyha a Mossack Fonseca által létrehozott offshore egységeknek hoztak létre bankszámlaszámot, akkor, vagy bankszámlát, akkor ki eh, végezte az elvárható gondosságot? Kérdezem, hogy lefonták e a tanulságokat, és megváltoztatták-e az eljárást, hiszen úgy látszik, hogy sem nem elvárható, sem nem gondosság nem volt az, amiről beszélhetünk. illetve a bemutatóra szóló részvényekkel kapcsolatban úgy tűnik, hogy nagyon nagy előszeretettel viseltettek ezen eszközökkel szemben, ez még mindig így van-e. Aztán a Trekfánnal kapcsolatban szeretnék kérdezni, Önök sokszor említik a home host problémákat, az felügyelettel kapcsolatban ezt egy kicsit kifejteni-e, illetve végül, ami a francia bankok által vállalt szerep dimenzióját illeti a Panama pap iratokban, lát -e olyan eseteket, E, amelyekben önöket tájékoztatni kellett volna a gyanús e, helyzetekről, és hogyha igen, mi az oka ennek technik, tehát miért vállalt ekkora, vállalt ekkora szerepet a, a francia bankok nagy része e, ebben az együttműködés hiánya miatt, vagy a hatóságok nem végezték megfelelően a bejelentési munkájukat. Tessék, megadom a szót a válaszadásra. Köszönöm szépen, elnök úr. Ami a nyilatkozatokat illeti, elnézést, David Csinó asszony által elmondottakat nem fogom még egyszer megismételni. Ugyanazok az eljárások vonatkoznak ránk is, hiszen ugyanabban a jogrendben működünk, és ugyanolyan szintű gondosság várható el tőlünk is, az ügyfelet, az ismerd az ügyfeledet program alá vonjuk, természetesen amennyiben eh, gyanú merül fel, nyilatkozatot kérünk be. A magánbankok eh, által benyújtott nyilatkozatok 2015-ben megkaptunk több mint száz ilyen nyilatkozatot. Ez egy olyan elem, amelyet eh, figyelembe veszünk az eljárások során. Azt hiszem, hogy az a kérdés, amit önök feltesznek, mindig itt van egy kis van egy kis összekeveredés a banki eljárások és a, és a jogi eljárások között. Ez természetesen a jogi eljárások is lehetségesek, de a, a banknak más eljárásai vannak, a KYC, tehát az ismert az ügyfeledet eljárása vonatkozik ránk, és ennek keretében veszünk részt a pénzmosás elleni harcban, illetve a bank számára a saját pénzügyi biztonsága is fontos. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ki szeretne még válaszolni? Ló úr? Aló úr, tessék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kérdést. A track fin az természetesen megkapta az információkat, Franciaországon van, van ugye egy operatív sejt, illetve a felügyelőszerv, amely néha ellenőrzi a helyszínen illetve a bank belső auditjával együtt működik, és megnézi, vizsgálja, hogy a bank megfelelte az elvárható gondosságnak. Tehát a prudenciális ellenőrzés egységéről van szó Franciaországban, ezzel végzi a munkáját. Jelen pillanatban vannak folyamatban lévő eljárások a banki a bankokban. A Trakfinnel kapcsolatban én említettem a számokat, 2015-re vonatkozó számokat, 2015 előtt is volt a tevékenységünk, de ak- akkor ez nagyon, hát nagy hullámokat vert. nincsen pontos, nem lehet pontosan meghatározni, hogy mikor kezdődik a gyanú, ez, ez a különböző pénzügyi kockázatok, az esetleges bűnöző szervezete való kapcsolat kockázata és egyéb tényezőktől függ, ez mind elemezik el ahhoz, hogy megállapítsuk, hogy a gyanú fennáll-e vagy nem. Úgyhogy azt gondolom, Azt gondolom, hogy mindig a bank eh, számára fontos az elvárható gondosság keretében eh, feltenni azt a kérdést, hogy eh, egy adott ügyfélnek honnan jön a pénze, az eszköze és a többi. És a Panama Papers is azt mutatja, hogy kollektíve mindannyiunknak van még házi feladata. Köszönöm szépen Tom van den úr a néppárt részéről. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a bemutatókat, ezek nagyon érdekesek voltak. Budapest úrnak szeretnék feltenni két kérdést. Az egyik. Michel asszony által elmondottakat for, folytatva, bizonyos adókonstrukciók konstrukciók léteznek, de különböző ügy, közvetítők segítségére vannak utalva az ezt kihasználó adó elkerülők és csalók. A gyakorlatban hogyan lehet ezt elkerülni, hogyan lehet megváltoztatni az ösztönzőket, és hogyan lehet elkerülni, hogy ők részt vegyenek ebben a konstrukcióban. A másik dolog az átláthatóság, ezt öt is, önök is említették az előadásukban. Kérdezem, hogy ez azt jelenti-e, hogy úgy gondolja-e, hogy bármilyen adótervezés, amely európai országokat is magában van, e, egy kötelező bejelentési e, feladatot vonna maga után. Köszönöm szépen. Ki válaszol? Butellis úr, és aztán Michel asszony. Köszönöm a kérdéseket komplex világban élünk, ezért természetesen mindenféle segítséget elfogadunk. Szerintem az egyik legfontosabb dolog az, hogy egyenlő feltételekkel indulhasson mindenki, mert ugye nem mindenkinek ugyanazok a kötelezettségei, a tanácsadói tanácsadói fog, minőségben dolgozók keményen dolgoznak azért, hogy az összes offshore betartsa a különböző szabályokat és jogszabályokat. Ez elég komoly forrásigényt jelent, de ez nem az összes szakembert fedi le. Vannak olyan helyek, vagy olyan foglalkozások, ahol nincsenek szabályok, tehát bárki kinevezheti magát tanácsadónak. A lényeg tehát az, hogy a jogszabályok mindenkire egyformán vonatkozzanak. Nézzük az átláthatóságot arra vonatkozóan, hogy a különböző tranzakciókat hol, hol hajtották végre, gyakorlati eszközöket hoztunk létre, hogy az ország szintű beszámolást véghez vinni kívánó cégek megfelelő segítséget kapjanak, vagy akár önkéntes módon is bejelenthessék ezeket az adatokat. Tehát gyakorlati tanácsokat dolgoztunk ki, hogy ezt megkönnyítsük. Nem értem, hogy miért elleneznénk ezt. Ezeket az dokumentumokat gondolom a rendelkezésünkre tudja bocsátani az eszközöket, amelyeket használ. Nagy örömmel hangzik a válasz. Michel asszony. Pardon. Je crois que le sujet de, de, de l'identification. Nézzük az offshore és különböző tőke cégeknek a valódi kezdeményezettjét. A G20, az OECD, illetve az EU napirényén is szerepel ez a téma. Jó lenne, hogy egy kis nemzetközi politikai akarat is állna emellett, hogy valóban megbeszéljék ezt a kérdést valóban létrejön egy nemzetközi jogszabály, illetve egy nemzetközi megállapodás ezzel kapcsolatban, hogy ne lehessen a titkot megtartani. Különben Különben azt hiszem, hogy nem, tud ez a, nem tudna megoldani ez a helyzet. Bizonyára azt is tudják, hogy a korábbi brit miniszterelnök a régi gyarmat birodalmak véleményét is eh, kikérte ezzel kapcsolatban. Nos, az offshore cégek, eh, vagy az egész offshore iparák jövője függ nagyban ettől. Még egy dolog, dologgal kiegészíteném ezt a fekete listát, amiről beszéltek. Az OECD, illetve az Európai Unió is foglalkozik ezzel. Azt hiszem, hogy el kell ezzel majd gondolkodni, de talán okosabb és óvatosabb lenne, hogyha a bankok felől közelítenénk meg ezt a dolgokat, tehát a fekete listán lévő különböző bankfiókokat, illetve leányvállalatokat kéne bezárni. Bizonyos bankok azt mondják, hogy nem, mi már nem vagyunk jelen ezekben az országokban, ott nincs semmiféle tevékenységünk, pedig üzleti kapcsolatban álltak különböző közvetítőkkel, akik ezekben az országokban dolgoztak, például a Mossack Fonszéka is ilyen volt. Úgy gondolom, hogyha valaki nem tartja be jogszabályokat, akkor mindenképpen szankcionálni kell. Köszönöm. Csak röviden kérem. Aztán Evelyn Renier következik. Just un, un point egy konkrét dolgot mondanék csak. Sokban megváltozott a világunk. Mi is kicsit áthazaníroztuk a tevékenységünket. Mi olyan országokban működünk, ahol már eleve van egy automatikus adatcsere, vagy olyan országokban, amelyek aláírták a nemzetközi segélynyújtásra vonatkozó OECD egyezményt, vagy olyan országokban, ahol az adócsalás a pénzmosás egyik alesete, és ezt büntető törvény, erről a büntető törvénykönyv is szól. Tehát a banknak, bankoknak igenis elég komoly szerepe van mindenben. Evelyn Köszönjük. Evelyn Régner a következő. Köszönöm szépen. Az első kérdésemet eh, Szői úrnak tenném fel. Megnéztem az önök magasztartási kódexét, és egy kicsit szerénynek érzem az abban te, ö, eh, szereplő megfogalmazásokat. Kifelé ugyanis azt kommunikálják, hogy önök már nem végeznek offshore tevékenységet. A francia fekete listára hivatkoznak ebben, de mégis vannak lányvállalataik, amelyek a Financial Secrecy Index első tíz helyén szerepelnek. Úgyhogy a kérdésem az, hogy hogyan definiálják az offshore tevékenységet. A második kérdésem a Trekfin képviselőjéhez szól. Franciaországban és egyéb más területeken hogyan definiálják azokat a területeket, akik nem működnek együtt adó kérdésekben, mik a kritériumok. A Kajmán-szigetek és mások is szerepelnek ugyanis a e, Secrecy Indexen, de a francia listán nem. Köszönjük szépen, Álló úr kezdi, és aztán Szőé úr. Vagy fordítva, vagy Szőé úr, szeretne először tessék. Sur, euh, en, ce qui concerne, euh, alors là je vais parler pour Société Générale, donc... A Société Générale nevében beszélnék. E, nekünk van e, természetesen egy magatartás kódexünk, ez ránk vonatkozik, nem pedig az offshore eh, cégekre. 2010-ben világos álláspontot eh, fogadtunk el, a nem együttműködő országokban nem eh, hozunk létre alvállalatokat, és a nem együttműködő list, de országok listája az OECD részéről eléggé rövid, illetve a francia szabályozás Például Luxemburgnak nincs is egyáltalán ilyen listája a nem együttműködő országokról. Tehát komolyan vesszük ezeket a listákat, és visszavonultunk azokból az országokból, amelyek szerepelnek ezen a listán. Ez egy olyan politika, amelyet komolyan veszünk, ezek a listák, ezeket, ezt a listát a Franciaország teszi közzé, és a francia kormány az, amelyik válaszolni tud az önök kérdésére, én ezt nem tudom megtenni. Köszönöm szépen. Álló úr! Ami ezt a, ne, a nem együttműködő országok listáját illeti, a francia állam a már nemzetközileg létrehozott listához csatlakozik, az európai, vagy azt veszi alapul. Jelen pillanatban a, miniszt, a francia miniszt, pénzügyminiszter nem ment messzebb, mint ez az alaplista. Természetesen a nemzetközi együttműködésben ez nagyon érzékeny kérdés elnök, van egy kiegészítő kérdésem. Mi a helyzet a tengeren túli területekkel? 34 ugyanis francia, brit, spanyol, luxemburgi, stb. különböző egység van, ez ugyanaz, ugyanaz vonatkozik önöknél is, mint Nagy-Britanniában? E, mondják, azt mondják, hogy jó, hát az korona alá tartozom, de saját jogszabályokat hozok. Franciaországban hogyan van ez? Ami a tengeren túli területeket illeti Franciaországban. Nos, ez egy Franciaországra, Korzikára és tengeren túli területekre vonatkozó jogszabályának van egy utolsó cikke, mi szerint meg van fogalmazva minden egyes, minden egyes cikk esetében, hogy ez a konkrét cikk vonatkozik-e a tengeren túli területekre. Tehát pontosan lehet tudni, hogy mikor, melyik cikk melyik országban hatályos. Elképzelhető, hogy bizonyos állami szervezetek másként működnek egy-egy tengeren túli területen, de mindig van együttműködés, mindig is a francia jogszabályok szerint működnek ezek az állami szervek. Így aztán tengeren túli területek is pontosan együttműködnek. Next auf meiner Liste Akkor itt Nagy-Britanniával szemben eltérés van, úgy látom. Köszönöm szépen, Bernd Luke következő. Bernd Luke professzor. Aló úrhoz intézem kérdésemet, a pénzmosási praktikákról szeretnék többet tudni. Írásos válaszaiban azt közölte, hogy a pénzmosás azt jelenti, hogy komplikált offshore cégek, offshore cég konstrukciók révén pénzt mosnak. A kérdésem a következő, a bűnügyi tevékenységből származó pénz egyáltalán hogyan kerül egy offshore céghez? Hogyha belegondolunk, hogy rendszeres bevételre tesznek szert bűnszervezetek az Európai Unió területén, akkor, akkor azért tudni szeretném, hogy ezek készpénzek, vagy számlákon mozognak ezek a pénzek az Európai Unión belül, vagy hogy van ez? Vagy esetleg úgynevezett onshore cégeket használnak arra, hogy offshore cégekhez juttassák a pénzt, vagy esetleg ha készpénzről van szó, akkor fogják és elviszik oda a pénzt fizikailag? Hogyha EU-n belüli számlarendszereken történnek ezek a pénzmozgások, akkor ez miért nem tűnik fel senkinek? Többet szeretnék tehát tudni a pénzmosás kezdeteiről, Egészen onnan, hogy a bűnügyi tevékenység bevételeként megszületik az adott összeg, odáig, hogy eljut az offshore céghez. Aztán szeretném kérdezni, hogy az EU-n kívüli tevékenységekről tud-e valamit mondani. Az EU-n kívüli bűncselekmény révén szerzett pénzeket, bevételeket szintén tisztázzák-e az EU struktúrák felhasználásával. Köszönöm. Köszönjük szépen. Világos címzetje van a kérdésnek, úgyhogy parancsoljon Aló úr. Köszönöm szépen. Én egy órán keresztül tudnék beszélni arról, hogy a pénzmosásnak eh, milyen lehetőségei vannak, például kábítószerkereskedelem céljából, tehát sokféle konstrukció van, de ennél sokkal egyszerűbb módon is lehet azért pénzt mosni, például Franciaország területén, de vannak sokszorosan összetett eh, hálózatok is, minden attól függ, hogy mennyire jó tanácsot kap a pénzmosó. Egyedül lépe fel, vagy vajon magán, magának a, a bank tanácsadójának a figyelmét is ki kell -e játszania? Önök arra kérdeztek rá, hogy hogy a kábítószer kereskedel, egy kereskedelmi lánc nemzetközi méreteket öltő lánc hogyan működik, hogyan érkezik a pénz az egyik országból a másikba, egyes adóparadicsomokon keresztül. Nem kell feltétlenül a pénznek is elmozdulnia, csupán arról van szó, hogy különböző közösségek jogokkal üzletelnek, egyik oldalon a kábítószer kereskedelmi jog, másik oldalon pedig van egy másik fél, akinek készpénzre van szüksége. Ezek a jogok cserélődnek ki, vagy igények. Az Európai Unió területén kívül jön ez általában létre egy-egy bank segítségével, tehát a nemzetközi bankrendszert valahogyan meg kell kerülni. de a készpénz áll minden mögött, a mi szervünk pedig azért küzd, hogy átadható legyen a készpénz mozgása. Még akkor is, ha valaki csak 15 eurót küld egyik országból a másikba, akkor legyen ez nyomon követhető, és akkor is, ha 15 euróról, akkor is, ha 15 millió euróról van szó, ez történjen meg. Meg az is fontos, főleg egy bankár számára, hogy honnan érkezik ez a pénz. Nézzük például a virtuális pénz kérdését, vagy ott van a bitcoin, amit ma leginkább ismerhetünk. Elképzelhető, hogy a föld alatti fekete gazdaságban vannak ilyen bitcoin transferek, anélkül, hogy bárki, a bankok vagy a mi szervezetünk erről tudomást szerezzen. Tehát a virtuális pénzügyi transfereket is mindenképpen szabályozni kell, hiszen ehhez is kötődik az egyes országokban készpénz használat. Próbálom leegyszerűsíteni a dolgot, de gyakorlatilag a rabló és a pandúr versengéséről van szó. Ők mindig egy lépéssel előttünk járnak a technikákban, nekünk is követni kell tudni őket. A crowdfunding, a közösségi finanszírozás, vagy a virtuális pénznemek területén is ugyanolyan erőteljesen kell föllépni Franciaország szintjén, az EU szintjén, minden egyes esetben föl kell mérni azt, hogy kivel állunk szemben, milyen veszélyekkel jár ez. Meg kell nézni azt, hogy milyen eszközökkel lehet felmérni ezt. Emögött lehetnek bűn, bűnügyi szervek, sokszor ők még nálunk is jobban ismerik a jogszabályokat. Elnézést, nem tudok ennél világosabb választ adni, lehet, hogy az önöket nem elégíti, nem elégíti ki, de én csak azt kérem önöktől, hogy a szervezetünk jelentését olvassák el. Egy nagyon didaktikus jelentést állítottunk össze a különböző tipológiákkal. Azt hiszem, hogy ezzel, ezáltal konkrétabb válaszhoz jutnának. Köszönöm. Köszönöm szépen, nem tudom, hogy a tevékenységi kökről szóló beszámoló nyilvános-e, vagy csak a francia hatóságoknak eh, van ebbe betekintésük, hogyha eh, közzéteszik, teszik, akkor azt kérem, hogy küldjék el nekünk. Igen, igen, bárki számára hozzáférhető, akár angolra is fordítva. Elnök úr, engedjen még meg egy megjegyzést világ, nem lett világos számomra, hogy a kriminális tevékenységből származó pénz hogyan kerül az offshore struktúrába, és miért nem tűnik ez fel. E, ön azt mondta, hogy órákig tudná erről beszélni, hogyha most erre nincs időnk, akkor azt kérem, e, hogy erről írásban tájékoztasson engem, mert pontosan ezt szeretnénk a jogszabályainkkal elkerülni. Igen, természetesen egy írásos választ fogok ehhez benyújtani. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Louis Michel következik az Alde részéről. Oui, <clears throat> bonjour, monsieur le président. Tout d'abord, je vous remercie. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönet mondani a különböző előadóknak. Mindig ugyanaz a helyzet. Egy kicsit kellemetlenül érzem magam nagyon örülök, hogy a közvetítők, ez közvetítő szerepet játszók itt vannak eh, közöttünk, és elfogadták a meghívásunkat, de úgy tűnik, hogy amikor előadnak, akkor pont azt kerülik el, amit szeretnék tudni. Milyen ajánlásokat tudnának tenni annak érdekében, hogy javítsuk a rendszert? Ezt nem hallottuk. Mindent elmondanak, azt mondják, hogy minden rendben van, mind, ők megfelelnek a szabály, jogszabályoknak, ők a saját lelkismeretük tiszta, ennek örülök, de nem beszélnek sem bizonyos csalások leleplezéséről, nem beszélnek arról, hogy lerántanák a leplet bizonyos gyakorlatokról, ezt nem érzem ki azt lehet kivenni belőle, hogy voltak problémák, de már nincsenek problémák, most már minden rendben van, folytassuk így, ahogy eddig volt. Na, ez nekem nem tetszik. Ugyanis a, biz, a, biz, a mi bizottságunk feladata, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy ajánlásokat dolgozzunk ki, amelyekkel javítani lehet a rendszeren. Úgyhogy én meg vagyok győződve róla, most én itt nem akarok vádaskodni senkivel szemben, tudom, hogy senki sem gonosz itt, minden esetre SUE úrnak a következőt, ezt kérdést szeretném feltenni. A Société Générale ön szerint Szue úr követette el szabálytalanságot, tudatosan vagy nem tudatosan. Önt hallgatva, hát van egy érzésem, de ön öntől szeretném hallani a választ. Egy kis felvilágosítást szeretnék kérni ezzel kapcsolatban. Ugyanis ön is, illetve a hölgy is e, beszélt arról, hogy 2010 és 14 és 15 óta minden rendben van, és létrehozták a szabályokat, és most már elővigyázatosak, és ismerik a számlatulajdonosokat, és minden rendben van. Na jó, de mégis az etika kérdései továbbra is fennmaradnak, ez továbbra is probléma. Nekünk, politikusoknak ugye az etika keretében kell előrelépnünk, minden esetre fontos lenne erre tudni a választ. Mit gondol arról, hogy a bankok, az ügyvédek e, Joseph Tiglitz által javasolt adóparadicsomokról szóló listát vezessen, vezessenek. Én Stiglitz professzor urat nagyon nagyra eh, értékelem, objektív módon eh, bizony gyakran kimondja az igazságot, ez más kérdés, hogy ideológiailag egyetértünk vagy nem. Mivel nincs túl sok időnk, röviden, mit gondol nem kellene globálisan együttműködni a probléma megoldására. Persze ez nem lesz egyik napról a másikra, e, így, de minden esetre e, a tartós megoldáshoz globális nyilvántartásra van szükség, hogy lássuk, hogy ki mit csinál, ki miért felel, és honnan jön a pénz. Végül lenne még egy kérdésem az össze, a, a részvevőkhöz. Minden alkalommal felteszem ezt a kérdést, de még soha nem kaptam rá választ. Önök hogyan definiálják az önök önök személyesen hogyan definiálják az adó optimiza- optimizálás fogalmat. Én nekem van erre egy definícióm, de önök hogyan definiálják ezt ugyanis, ez az adó optimalizálás az azt jelenti, hogy minél kevesebb adót akar fizetni valaki különböző utakon, de mi a különbség az adó optimalizálás és az adó csalás között? Köszönöm szépen Michel úrnak, négy és fél perce hallgatjuk a kérdést. Ki szeretne válaszolni? Kezdem akkor, próbálok válaszolni, mondja Szué úr, Michel úr nagyon széles panorámát adott jogszerűség, erkölcs, stb. témákkal kapcsolatban. Nehéz a két kettőt is kettőt figyelembe véve válaszolni. Tudatában kell lennünk annak, hogy a jogi keret mennyiben fejlődött, hatalmas fejlődésen ment át 2005 óta. Hadd emlékeztessek arra, hogy még Franciaország is, amely nagyon előrelépett ezen a területen, a, az adó csalás, mint alap bűncselekményt csak 2009-ben vezette be, a pénzmosás elleni harc keretében. Most 2017 van az országok még mindig eléggé visszafogottak ezen szabályozással kapcsolatban. Ugyanez a helyzet az információcserével kapcsolatban. 2017 eh, óta automatikus információcsere rendszer működik. Ez nem azt jelenti, hogy előtte nem volt információcsere, sokkal inkább arról van szó, hogy mi 2012 óta Nálunk ez volt az egyik előfeltétele annak, hogy, hogy bankszámlát nyissanak, tehát, hogy biztosnak kellett lennünk abban, hogy az ügyfél a, az adó székhelyének országa szerinti tevékenységét vagy vagyonát ne rejthesse el. Tehát megvizsgáltuk az, az információ megszerzésének lehetőséget. Most már sokkal egyszerűbb a helyzet, és ennek nagyon örülünk, hiszen az automatikus információ csere bevezetése óta ez a munkánkat leegyszerűsíti, bár adminisztratív szinten nagyon bonyolult a dolog, de hogyha ezen egyszer túljutottunk, minden esetre számunkra a dolgok világosak, és valóban ez egy nagy előrelépés, de ez megint csak 2017 óta van így az automatikus eh, információcsere, és ahogy már elmondtam korábban, az ügyfelek elfogadásának politikája nálunk ezen elveken alapszik, és ennek során megállapítjuk, hogy az ügyfél pénzügyi háttere rendben van-e. Ma jelen pillanatban nincsenek szabályok arra vonatkozóan, hogy milyen kötelezettsége van a banknak az adó szabályoknak való megfelelés, az ügyfél adó szabályoknak való megfelelésével kapcsolatban. Egyetlen ország van, az Egyesült Államok, amely egy, egy ezzel kapcsolatos nyilatkozatot ad át. Hogyha ez meg lenne, ez is nagyobb biztonságot jelentene, vagy biztonságot hozna e, ebben a keretben. Köszönöm szépen. Ennyit szerettem volna elmondani. E, az adócsalás és az adó optimizálás között hatalmas különbség van. Az optimizálás az azt jelenti, hogy az ember megnézi az adó jogszabályokat, és a, kevesebb, a kevésbé költséges megoldást választja. A szabályok persze különbözőek az egyes országokban, eh, adószabályok, és ezért látjuk eh, Európában az 1990-es évek óta, vagy 92 óta, eh, hogy az mivel az országok között különböző adószabályok vannak, a vállalkozások a különböző országokba irányítják a pénzüket, és azóta kezdődött a jogszabályalkotók részéről egy közeledési folyamat. Köszönöm szépen. David Csinó asszonynak is megadom a szót és aztán kérem a többieket, hogy a következő eh, fordulóban válaszoljanak. Köszönöm, próbálok válaszolni Michel úrnak. Úgy tűnik, hogy őt az zavarja, hogy egy offshore cég esetében mindenképpen, vagy azt gondolja, hogy egy offshore cég esetében mindenképpen fennáll az illegalitás veszélye. Ami a Panama Papers illeti, a felügyelő szerv azt kérte, hogy ezzel kapcsolatban minden érintett szerv hozol létre egy dokumentumot. Elmondanám, hogy mi mire jutottunk. Az általános felügyeleti eljárás megvizsgálta azt, hogy a vagyonkezelési tevékenységben milyen óvatossággal, illetve milyen elővigyázatossággal járt el a szerv. Az offshore cégekre vonatkozóan megfelelnek ezek a konstrukciók a legszigorúbb szabályoknak is, és ez vonatkozik a nemzetközi magánbanki tevékenységre is. Good. So, uh, ich schaue auf die Uhr und habe noch... Uh... Köszönöm szépen. A frakciók részéről még ketten kértek szót, a GUER részéről, Le Ierik képviselő, a zöldek részéről Éva Zsolé, nekik még szót adok, és aztán, ha még van időnk, de már nincs, lenne egy catch DI forduló is, tehát nem lesz rá idő. Rövid kérdéseket, rövid válaszokat kérek a GUE képviselője. Á, itt ül, tessék. Köszönöm, elnök úr. A két bank képviselőjének szeretnék föltenni egy kérdést. Euh, la manière dont M. Michel a posé les questions, je ne sais pas si on se rend bien compte. Még mindig Michel úr kérdése zeng a fejemben, de nem tudom, hogy tudják-e, hogy a válaszaik azt igazolják, hogyha nem lett volna Panama Papers botrány, hogyha nem lett volna a sajtó, illetve nem járt volna az igazságszolgáltatás, akkor még mindig ez lenne a bevált gyakor, gyakorlat, és ez, a, ez az érvelésük gyengé pontja, mert valójában ők, önök azt mondják nekünk, hogy az új mechanizmusokat nem használták. A Société General képviselőjének tennék fel egy kérdést. de léteznek bizonyos adóparadicsomok, egy luxemburgi alkalmazottja a Société Generálnak 39-szer annyi bevételt termel a Société Generálnak, mint egy bármelyik más országban dolgozó alkalmazott. Ennek mi az oka? Köszönöm. David asszony. Vagy ki? Elnézést. Société générale kapta a kérdést, nem a BNP, BNP Paribas. Két kérdést kaptunk valójában egy hangon is válaszolhatunk a kérdés első felére. Ön azt mondja, hogy körkörös az érvelésünk. Nem, mi azt mondtuk, hogy már a Panama Papers előtt, a botrány előtt, már 2010-ben elkezdtük azt vizsgálni, hogy a klienseink mennyire felelnek meg a különböző adójogszabályoknak. 2010 15 végén az összes Európában adózó kliensünk esetében ezt megtettük, tehát már a botrány kitörése előtt. Én ezt elmondtam, lehet, hogy nem figyelték meg. 2009 és 2015 között tizedére csökkent az offshore klienseink száma. Szerintem ez egy elég jó válasz az ön kérdésére. aztán, ha megengedi a kolléga, kollégának adnám át a szót. Igen. Szüvé úr, igazából ön kapta a kérdést. Én csak annyit szeretnék mondani. 2009 óta a cég főhadiszállása főhadiszállásából főhadiszállását az adóparadicsomokból elköltöztettük máshova, tehát nem vártuk meg a Panama Papers-t. Jó, Luxemburgra vonatkozóan nem ismerem ezeket az adatokat, de a luxemburgi a luxemburgi fiókunk, leányvállalatunk, ha jól emlékszem, ez egy 1400 főt alkalmazó bank, nem kicsi tehát, de szerintem a magában a kiszolgáltatásokhoz semmi köze annak, hogy hányszoros vagy mekkora profitot generál a cégnek egy alkalmazott. Und während der Finanzmarktkrise. Röviden a pénzügyi válság előtt és után a Deutsche Bank egyik egyik bankára Londonban a az igazgatóság elnökének a hétszeresét kerest, keresetének a hétszeresét keres, tehát ezek nagyon furcsa fejlemények voltak, ezt is meg kell vizsgálni. Eva Zsoli. Merci, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr. Nekem konkrét kérdéseim vannak. Patrick Süvé úrnak tenném fel ezeket. Mikor kezdett el a Moszek Fonszékával dolgozni? Elmondaná, hogy a Société Générale Bank és Tröst aláírt a szerződést a Mossack a Luxemburggal 2010-ben? Ha igen, akkor milyen szolgáltatásra vonatkozóan, milyen időtartamra és milyen költsége? A Mossack Fonseca volt-e az egyetlen ilyen offshore cég? Még mindig kapcsolatban állnak a Mossack Fonszékéval, vagy egy más offshore szolgáltatóval? Egy offshore entitás létrehozása mennyibe kerül egy kliensüknek? valószínű, vajon mi, mindig a legolcsóbb megoldást választják-e? Az elmúlt három évben hány offshore céget hoztak létre Máltán, és miért pont Máltán? Hány kliensük esetükben, hány kliensük esetében mondható el az, hogy ők voltak a kezesek, és ez egy bevált gyakorlat -e? Patrick Sué úr nem mondta el az igazságot a valós kezdeményezettek azonosságáról. A Russo, az Elvalver alap eset, vagy alapítvány esetében elmondta azt, hogy nem a Société General volt a kezdeményezetet. Február 28-án egy televízió műsorban az összes tévénéző láthatta annak az e-mailnek a szövegét, amely kimondja azt, hogy a Société General volt valójában a kezdeményezett, és ebből azt hiszem, hogy le kéne vonni a következtetéseket, és úgy gondolom, hogy az érintettek, például Álló úr is levonhatná ebből a következtetéseket az ügyészségre vonatkozóan is. Álló úrnak is szeretnék föltenni kérdéseket. Ön valószínűleg nagyon sok compliance officer-t ismer a bankokban. Ön szerint nem bevált gyakorlat-e az, vagy nem lenne az jobb, hogyha hogy ha rögtön önöknek vagy az ügyészségnek szólnának ezek a compliance officerek, amint rendellenességre bukkannak, mert jelenleg nem ez a helyzet. Önök szerint a pénzmosás nem egy igazi iparáge, amiért harc folyik. Köszönjük, ez volt az utolsó kérdés. Szője úr, az intézte közvetlen kérdését Zsoli asszony a Société General képviselőjeként, tessék. Köszönöm. Nem tudom, hogy ilyen konkrét kérdésekre tudok-e megfelelően válaszolni, Zsoli asszony. Ha gondolja, akkor ezt majd külön is megbeszélhetjük akár. Ami például a máltai, máltán létrejövő cégeket illeti, erről nincs tudomásom, megnézhetem majd, nem hinném, hogy a Máltán különös előszeretettel jönnének létre ezek a cégek. Kapcsolatunk a uh, Fonszékával, a Moszak Fonszékával elég uh, idős, elég régi, nem tudom pontosan, hogy tól ered, uh, talán a 90-es évektől eredetezhető, nem emlékszem pontosan. Mint említettem, az összes Mossack Fonszekával folytatott ügyletünknek véget vetetünk, vagy ha még nem vetettünk véget, akkor ez folyamatban van, de hát a akadozó jogszolgáltatás miatt ez elég lassú folyamat, úgyhogy elég egyértelmű a helyzet. Ami a Société Generált illeti, elnézést, én nem szoktam olvasni a TV adásokban a különböző e-maileket, de a Société General nem kezdeményez, kedvezményezetje ezeknek a szerződéseknek, ezt megismétlem, de nem tudom kommentálni azt, amit elmondtak a tévéműsorban. Ezek az alapítványok nem nekünk, hanem a klienseiknek dolgoztak. Dank, als hat Nagyon szépen köszönjük, utolsóként Álló úrnak adok szót. Ja, doch, es war, äh, Frau Kollegin, es war eine Antwort. Nem, nem, kolléganő, hát válasz, válaszolt az úr, lehet, hogy nem kielégítően, de utólag majd még benyújthatja az adatokat írásban. Aló úr, tessék! Oda kell figyelnünk az időre is. Aló úr, öné a szó. Monsieur Uh... Köszönöm, elnök úr. Vajon kinek kell ezeknek a az adó megfelelést ellenőrző hivatalnokoknak jelenteni. Vajon rögtön az ügyészetet, ügyességet kell-e értesíteni? Néha valóban ezt teszik, de amikor gyanú merül föl, akkor nagyon fontos az, hogy a, magát a bankárt védjük a kliensével szemben. Azért is működik jól a rendszer, mert ez a védelem ez meg, megvan. mert hogy nem csak az ügyességet, hanem akár a mi szervezetünket is megkeresheti az a bankár, aki a gyarúval él. Ami magának, a főigazgatónak a szerepét illeti, ez tagállami kérdés, minden tagállamban mások szabályok vonatkoznak arra, hogy kinek mi a felelősségek, kinek mit kell tenni attól függően, hogy egy-egy anyag, hogy egy-egy anyag mennyire súlyos, vagy mennyire fontos, ez alapján dönti el az a bankár, aki azt hivatott ellenőrizni, hogy adőgyi szempontból a kliense megfelele a feltételeknek, illetve a jogszabályoknak. Nos, ez alapján dönti el, hogy pontosan kinek továbbítja a gyanút. Mi csak egy operatív szervezet vagyunk, mi ezeket a bejelentéseket kezeljük, de melyik a legjobb rendszer, ami a legjobb hatékonyságot, hatékonysággal működik? Ez egy nagyon jogos kérdés, köszönöm, hogy ezt föltette. Köszönöm szépen. Ha jól értettem, akkor még ígér nekünk írásos adatokat a magatartásra, a tapasztalatokra vonatkozóan, és hát megígérte, hogy a még nyílt kérdésekre is válaszokat küld. Köszönöm mindenkinek, aki itt volt ma és rendelkezésre állt, még akkor is, ha nem sikerült minden kérdést lezárni. Az első fordulót ezzel lezárnám, mindenkinek jó hazautat kívánok, egyébként maradhatnak is még, ha szeretnének. Szerintem tartsunk maximum 5 perc szünetet, és utána 3 perccel 4 óra után kezdjük, bocsánat, 5 óra után kezdjük a második beszélgetést. Köszönöm, hogy facture un Wir setzen zur Beratung fort. Ich bitte. Folytatjuk a munkát, kedves kollégek. Szeretnénk mindenkit megkérni, hogy foglaljon helyet, illetve kérem Önöket, hogy odakint folytassák a magánbeszélgetéseiket. Üdvözlöm a második panel résztvevőit. A svájci helyzetről lesz szó. Már az elején elmondtam azt, hogy a két meghívott bank lemondta a részvételt. Az egyik jelezte, hogy később áll rendelkezésre, a másik pedig egyszerűen csak lemondta a részvételt. Ezért ez a panel egy kicsit hiányos, de van itt négy szakértünk. Itt van Oliver Zielmann, az Ontex Zeitungtól, Le Matin Dimanche, Svájc, ő is az ICIJ, e, tehát a Nemzetközi Újságírói Konzorcium tagja. Üdvözlöm Önt! Jean Bernard Schmidt is itt van. Ő foglalkozik a bűnügyi esetek komplexumával. Genfből érkezett hozzánk, üdvözlöm, Péter Lutz is itt van, aki az egyik önszabályozó szervezet elnökem. A svájci ügyvédi kamara részéről van itt, és a jegyzők kamarájának részéről, és itt van Giuseppe Marino, aki professzor, és a Milánói Egyetemen foglalkozik nemzetközi adózási kérdésekkel, azok jogi vetületével. Üdvözlök mindenkit! Látták, hogy hogyan zajlik a munka itt ezen az ülésen. Cilmen úr kezdi a bevezetőjével. Biztos vagyok abban, hogy tud mondani néhány szót arról is, hogy miért nem hajlandóak ma részt venni a bankok az ülésünkön, parancsoljon Cilmen úr. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Nagyon sajnálom, hogy a Credit Suisse képviselője nem tudott itt lenni, de az egyik jogászunk viszont itt van, és ez nagyon fontos. Én újságíróként vagyok itt, Röviden, ha tájékoztassam önöket, hogy Svájcra vonatkozóan milyen eredményekre jutottunk a Panama iratok, mint ahogy önök is eh, tudják, eh, Körülbelül 250 ezer eh, információt tartalmaznak a Mossack Fonseca jogi iroda kapcsolataival kapcsolatban. A 34 ezer céget svájci bankok menedzseltek, vagy kísértek, vagy szolgáltak ki az elmúlt 40 évben, ami nagyon fontos emellett, hogy egy időperspektívába vizsgáljuk ezt. Itt tehát egy idő dimenziót is látnak. 90-től 2015-ig hány céget menedzseltek svájci bankok. 2008-ban volt egy csúcs érték, ezt ismerik. A svájci bankok különböző lát, látszat cégeket használtak fel eh, arra, hogy segítsék az európai cégeket, hogy elkerüljék az adó, európai adófizetést, és Mossack eh, Fonseca segítségével tették ezt. A bankok aztán miután felfedezték eh, a hatóságok ezt, vagy a közvélemény felfedezte ezt a joghézagot, a bankok ráléptek a fékre, és csökkent ennek a volumene, illetve ami ezeket a látszat cégeket illeti, ezeknek és a Mossack Fonszekának a kapcsolatát illeti, ezt vizsgáltuk meg. 2015-ben ez a legutóbbi adat, amivel rendelkezés, amely amit rendelkezésükre bocsátott a Mossack Fonseca, még mindig 7300 olyan Mossack Fonseca által alapított cég van, amelyeket Svájcból menedzselnek, és ezért játszik olyan fontos szerepet a Svájc a Panama iratokban. A probléma a következő, hogyha hogyha újságírói szempontból vizsgáljuk meg a kérdést, a sok Svájcból irányított cég, problematikus ügyfél, ezek közül sok problematikus ügyfél és kétes hátterrel rendelkező alap. Úgyhogy felmerül a kérdés, hogy Svájcban felmerül-e a compliance probléma, és kérdés, hogy ki ellenőrzi az általunk problematikusnak talált cégeket és vállalkozásokat. A statisztika azt mutatja, hogy ezen cégek egy kis része kis részét svájci bankok irányították, és pénzügyi, a FINMA, a svájci pénzügyi felügyeleti szerv ellenőrizte ezt, illetve néhányat egy kisebb e, céget, e, kisebb részüket jogi e, vagy ügyvédi irodák irányították, és vannak különböző önszabályozó egységek is Svájcban, amelyek ezeket ellenőrizték. És mi van a többivel? Mi van a pirosan maradt mezővel? Ezeket ki ellenőrzi és ki irányítja? Nos, ezeket senki nem ellenőrizte. A, kérdés, a következő kérdés az az, hogy ez hogy lehetséges. Ahogy mondtam múltkor, a Mozak Fonseca egy nagyon okos nagyon okos ajánlatot dolgozott ki a névleges irány igazgatók jelenségét, és ezek olyan személyek, akik ezen látszat vállalkozásokban vagy cégekben igazgatói posztot töltenek be, anélkül, hogy tudnának erről bármit is, a cégről magáról bármit is. A probléma a svájci jogszabályalkotással az az, hogyha ilyen látszat igazgatókat vetnek be Panamából, akkor ezekre nem vonatkozik a pénzügyi közvetítő szerep, és nem kell folyamatosan feltenni ezt a kérdést, hogy ki a cég és honnan jön a pénz. Őket csak akkor lehetne jogilag felelősségre vonni, hogyha konkrétan övék lenne a pénz. Visszatérve a svájci cégekre, amelyeknek, amelyeket a Mossack Fonseca hozott létre, ezen cégeknek kb. 90%-át Svájcból irányították, főleg svájci ügyvédi irodák, és ezek névleges irá, igazgatókat neveztek ki, vagy névleges igazgatójuk volt, e, és nem volt valós ellenőrzés. Mondhatják azt, hogy ez egy kis ország, e, és e, hát emiatt kicsi a probléma, de elég nagy dimenziót ölt ez a panama iratokon belül. Ebben az összefüggésben a problémás esetek, a Panama iratokban szereplő problémás esetek nagy része ilyen nem ellenőrzött Mossad Fonseca által létrehozott látszat cégekkel kapcsolatos, amelyeket Svájcból irányítottak, Panamából kirendelt névleges igazgatók irányítása alatt. A Panama iratokban felvetett ezen probléma, egy hatalmas probléma, hatalmas dimenziót ölt, ami a jog megsértését illeti. Végeredményben ez a hézag nem is jogi hézag, ez ugyanis meg, megsérti az FATF standardeket, Hogyha az FATF vizsgálatot folytatott volna Svájcban, és tavaly ősszel kritizálták, és konkrétan a svájci rendelkezéseket, melyek szerint ezeket a hézagokat ki lehet, még mindig lehet alkalmazni Svájcban. Ezek tehát a legnagyobb problémák, amelyek Svájccal kapcsolatban felmerülnek, bankokra és bankszámlákra vonatkozóan. Köszönöm szépen, elnök! Köszönöm szépen, túl későn kapcsoltuk be az órát, elnézést. Már legalább két perce beszélt, amikor bekapcsoltuk. A következő hozzászóló Jean-Bernard Schmidt, aki ügyész, államügyész, Genfben. Tessék, megadom a szót. Well, uh, Mr. Chairman, thank you very much. Uh, ladies and gentlemen from the Commission. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, tisztelt képviselők! hadd mondjam el azt, hogy a saját nevemben szeretnék hozzászólni, tehát nem a Genfi ügyészség, vagy nem a kormány álláspontját fogom most ismertetni. The criticisms uh, from, from uh, Mr. Zilman. Let's say, uh, first of all, that, that Panama... Leszeretném szögezni azt, hogy a, a panamai botán nem volt meglepetés, és nem is volt számunkra újdonság. Looking back, uh, looking back in, in time. Menjünk kicsit vissza, egy kicsit az időben. A svájci és európai bírák 96-ban aláírtak egy megállapodást, amelyben az offshore cégekkel foglalkoztak, nem csak adó csalás, illetve adó elkerülés problematikájával foglalkoztak, hanem más nem bűnügyi cselek, vagy bűncselekményekkel is. Aztán létezett ezután, megszületett ezután egy párizsi egyezmény is, ami kifejezetten az offshore cégekkel foglalkozott, ez tehát nem újdonság. Ami, a, amikor a panamai botrány kirobbant, akkor a legtöbb esetről már von, volt tudomásunk, a bűncselekményekről beszélek. Zilman úr elmondta, hogy itt valójában nem volt túlságosan nagy ellenőrzés. Nos, itt különféle struktúrák vannak. Vannak olyan struktúrák, amelynek, amelyek rendelkeznek svájci bankszámlával, és vannak olyan struktúrák, amelyek nem rendelkeznek svájci bankszámlával. Amikor egy svájci bankszámláról van szó, akkor a bankoknak bankokra vonatkozik egy olyan kötelezettség, hogy meg kell ismerni, hogy kik a kliensük, folytonosan ugye a számlát kezelni kell, tudniuk kell, hogy ki az azonos, vagy milyen, az, milyen identitás rejlik a kliens mögött. Tehát az ügyész számára nagyon fontos ez. A banktitok valójában semmit nem jelent, hogyha kutatást végzek egy bankban, vagy egy-egy számlát szeretnék kivizsgálni, akkor a bank titokkal nem takarózhatnak. Egyetlen titok van, ez pedig az ügyvéd professzionális titka, a szakmai titoktartás az ügyvédi foglalkozásban. A kollégám majd ezt feltárja, hogy mit is jelent ez. Az ügyvéd tipikus tevékenységre vonatkozik ez a típusú szakmai titoktartás, mint pénzügyi közvetítő a ügyvédre nem, az ügyvéd nem takarózhat semmiféle titoktartással. Tehát mint olyan ez önmagában nem jelent gondot. számukra sem jelent gondot, amikor, amikor banki titokkal foglalkozunk. Beszéltünk kedvezményezetekről, illetve arról, hogy kinek milyen jogosultsága van. Hogyha át vagy B-t keresek, akkor elmehetek egy bármilyen bankban Svájcban, és megkérdezhetem, hogy A vagy B kezdvezményezetje egy számlának, avagy van-e bármilyen felhatalmazása egy-egy számára vonatkozóan. Most a banknak mennek egy, nyitvan, egy nyilvántartás, és a kérdésre tudnak válaszolni. Hogyha külföldre kell mennem, akkor nehezebb a helyzet. Nem akarok az egyetlen országot is, de még Európában is, az egyik szomszédos országunkban megkérdezem a banktól, hogy A úr, kedvezményezett-e, lehet, hogy nem kapok választ. Túlságosan hosszan beszélek? Jó, akkor csak egyet szeretnék mondani, és eh, ha gondolják, akkor majd válaszolok a kérdésekre. Számunkra tehát akkor kezdődik el a probléma, amikor, amikor külföldön is próbálunk vizsgálódni. Mindenki tudja, hogy különböző bírói rendszereket kell tudni eh, együttesen működtetni, ez nem mindig egyszerű, de az évek során egyre inkább belejövünk ebbe a gyakorlatba, az európai kollégákkal legfőképpen, más kollégákkal egy kicsit nehezebb, de tíz évvel ezelőtt a jog szolgál, a jogi ö, információ nyújtás, vagy információ csere még ez még elképzelhetetlen volt, azóta viszont már bevágy gyakorlattá vált. Megkülönböztetjük az adócsalást, illetve az adó elkerülést. Az adócsalás esetében, ugye, hogyha valaki egy offshore cég nevében elmenekíti a vagyonát az országból, az már az, emiatt már fölmerül a gyanú, és ilyen esetben általában már meg tudjuk keresni az adott országban működő ügyességet, vannak erre konkrét esetek is. Ez valójában nem jelent problémát. Számomra, mint számomra, mint szakember számára ez nem igazán jelent gondot. Köszönöm szépen, és ha bármilyen kérdésük van, szívesen válaszol. Ja, vielen Dank, Sie hätten sieben Minuten. Nagyon köszönöm. Hét perce lett volna eredetileg véletlenül valaki új, megnyomta itt a jelző gombot. Egy kérdést tennék fel, melyik az a szomszédos ország, amely nem hajlandó adatokat szolgáltatni? Rögtön fel is teszem a kérdést. Vannak, van több nagyobb ilyen, van két kisebb is, ugye? Majd írásban megválaszolom, hangzik a válasz. Nem azért vagyok itt, hogy most bárkit rossz hírbe hozzak. Sok korábbi kollégám sok, ö, sok külföldi kollégám az adott ország jogszabályait kényszerül tiszteletben tartani, szeretnének segíteni sokszor, de nem tudnak az érvényben lévő szabályok miatt. Svájcban sok ö, szóval volt gond olyan pénzekkel is, amelyek kleptokráciákból származnak. A gond az, hogy a pénzmosással kapcsolatos szabályaink vannak, Tehát a fő bűncselekményt külföldön követik el, amelyből a bevételek származnak. Sok olyan országban, sokszor olyan országokban, ahol nem tartják tiszteletben a jogállamiságot, és ilyenkor nagyon nehéz bármit is tenni, nehéz jogi tanácsadást nyújtani. Ez szinte lehetetlen olyan országokban, ahol a jogállamiságnak nem szereznek érvényt. Ez a legfőbb nehézség, amelyel szembe kell néznünk a nemzetközi ügyek kapcsán hogyha írásban akar válaszolni, akkor még egy kérdésem van. Lehet, hogy ez az én hazám Németország, amelyről szó van. Az európai kollégákkal nincs gond, hangzik a válasz. Az Egyesült Királyságról sok rossz hírt terjesztettek, de nekem sokszor volt dolgom az Egyesült Királysággal, semmi gond nincs az ottani kollégákkal, igazi profik ők. A saját bíróságaikkal van inkább gondjuk. Nem arról van szó, hogy nem akarnak segíteni. Jó, hát mivel írásban válaszol, akkor nem ragaszkodom a további válaszadáshoz. Köszönöm szépen az előadást. Most pedig Péter Lutz elnök úrnak adnám meg a szót, aki az ügyvédek és jegyzők szervezetének elnöke, és ott pénzmosással foglalkozik. Az azzal kapcsolatos ügyekkel foglalkozik. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Először is szeretném elmondani, hogy ez egy önszabályozó szervezet. Tehát egy különálló szervezetről van szó, amelyben, amelynek munkájában részt vesz a két kamara, tehát az ügyvédi kamara és a jegyzőkamarája. Szeretném bemutatni a svájci rendszert, a pénzmosás elleni küzdelemet illetően. Itt láthatják a tartalomjegyzékét az előadásomnak, a dián, de rövid az idő, ezért a bevezetőt elhagynám. Svájcban két szintű, két szintre támaszkodik a, munka, a pénzmosás elleni küzdelem. Van egy jogszabályi szint, a büntető törvénykönyvünk 305 bis cikke tiltja a pénzmosást, ez hasonló ahhoz, azokhoz a jogszabályokhoz, amelyek EU szerte léteznek. A 305 ter cikk azokra a személyekre vonatkozik, akik mások pénzét átveszik, azt a fölött rendelkeznek, és van egy 260-as Quinquies cikk is, amely a terrorizmus finanszírozására vonatkozik. Ez itt annyira nem áll előtérben. Van egy második szint is, ez a pénzügyi közvetítők szintje. Ide tartoznak ide tartozik az a törvény, az a szövetségi szintű törvény, amely a pénzmosás elleni küzdelemről és a terrorizmus finanszírozás tilalmáról szól, és az ehhez kapcsolódó egyéb rendelkezések, végrehajtási rendeletek is ide sorolandók. Svájcban eh, itt meg kell említeni az önszabályozó szervezeteket is, amelyek nagyon önállóan működtek eddig, az elmúlt húsz évben azonban a svájci felügyelőszerv, a FINMA eh, ajánlásaihoz kellett ezeket hozzáigazítani. Az önszerveződésben például van némi szabadságuk, ami a magatartási szabályokat illeti, a pénzügyi közvetítők esetében mi az, amit meg kell tenniük, mi az, amit nem tehetnek meg, milyen dokumentumokat kell kiállítani, hogyan kell a szerződő felet azonosítani, mikor kell, van bejelentési kötelezettségük. Ez az összes önszabályozó szervezet esetében hasonlóképpen néz ki, tehát gyakorlatilag inkább egy társ szabályozásról van szó, mint szabályozásról vagy önszabályozásról. Ami a pénzmosás elleni küzdelem egyes pilléreit illeti. Ha megnézzük, hogy milyen személyekre vonatkoznak a szabályok, akkor itt a táblázat világosan mutatja, hogy mely rendelkezés kire vonatkozik. A, három, a büntető törvénykönyv 305 B cikke például minden, termi, minden személyre vonatkozik, így például ügyvédekre is. Minden ügyvéd adott esetben részt vehet pénzmosásban, lehet bűnrészes, felbújthat pénzmosásra. Ez azt jelenti, hogy ez vonatkozik az ügyvédekre is, és a jegyzőkre is, Más szóval rájuk ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint bárki másra. Tudni kell, hogy egy olyan ügyvéd esetében, akinek megvannak a szükséges szakismeretei és tapasztalatai, az ő esetében előbb feltételezhetjük, hogy tudnia kellett volna, hogy bűncselekményből származik egy adott összeg, ezért adott esetben szigorúbban járhatnak el vele szemben, mint egy olyan személy esetében, amelynek nincsenek olyan szakismeretei vagy tapasztalatai, mint egy ügyvédnek. A 305 ter cikke a büntető törvénykönyvnek azokra vonatkozik, akik a pénzügyi ágazatban vonatkoznak, és itt van az általam említett terrorizmus finanszírozással és pénzmosással kapcsolatos törvény, ez is csak azokra a személyekre vonatkozik, akik az adott szolgáltatói ágazatban tevékenykednek. Ügyvédekre akkor vonatkozik, vonatkoznak ezek a szabályok, hogyha mások értékei felett rendelkeznek, azokat szállíthatják, kezelhetik, és így tovább. Ez egy fontos különbségtétel, amelyről majd még visszatérek. Mi a koncepciónk esetében a legfontosabb? A fő cél az, hogy megakadályozzuk, hogy a bűnözésből származó pénzek az úgynevezett tiszta körforgásba bekerüljenek, nem szabad pénzeket a terrorizmus finanszírozására rendelkezésre bocsátani, és el kell kerülni, vagy meg kell tiltani, hogy pénzeket eltétkoljanak. Mik az alapvető elvek? Know your customer, know your transaction, dokumentáció és jelentéstétel, illetve tiltás. Szeretnék arra is röviden kitérni, hogy a szabályok kitérnek a bűnrészességre és a felbújtásra is, és ezek a rendelkezések vonatkoznak az ügyvédekre is. A következő pont esetében arról a kérdésről van szó, hogy kik is a pénzügyi közvetítők. Itt tartoznak a különböző bankok, alapok, azok irányítói vagy kezelői, felsorol, itt felsoroltam, hogy melyek eh, ezek az entitások. Itt elsősorban eh, olyan tevékenységekről van szó, amelyek eh, vagyonkezelésre vonatkoznak, különböző értékek kezelésére, eszközök kezelésére, és így tovább. Hogyha egy ügyvéd ilyen tevékenységet folytat, akkor pénzügyi közvetítőnek számít, és a megfelelő rendelkezéseke vonatkoznak rá. A felügyelet esetében itt van az SRO, ez az SRO-hoz csatlakozott pénzügyi közvetítőket felügyeli, ellenőrzi, a képzésükben is részt vesz, adott esetben egy szakmai tilalom, vagy a szakma gyakorlásától való eltítás lehet a szankció. A FINMA az egyes pénzügyi közvetítőket is ellenőrzi, de az SRO-kat, tehát az önszabályozó szervezeteket is, és évente ellenőrzi, hogy az önszabályozó szervezetek a szabályokat betartják-e. Ami a szakmai titoktartást illeti, ez csak arra az esetre, arra a területre vonatkozik, amely az ügyvédek klasszikus területe. Ide tartozik a különböző tanácsadás, a képviselet polgárjogi és büntetőjogi ügyekben, különböző koncertek struktúrá- koncernek struktúrálásában nyújtott támogatás, és így tovább. A Svájci Szövetségi Bíróság és a FIMMA közösen megállapították azt, hogy mi számít klasszikus ügyvédi tevékenységnek, és mi számít olyan tevékenységnek, amelyre nem vonatkozik a szakmai titoktartás az ügyvédek esetében. Ezen a dián láthatnak egy egész sor tevékenységet, a zöldeket, zöldekre vonatkozik, a pirosakra nem vonatkozik a titoktartás. Remélem, hogy sikerült röviden bemutatnom a svájci rendszert, és választ adnom bizonyos kérdésekre. Köszönöm. Köszönjük szépen Lucz úrnak, ez egy nagyon jó, tömör áttekintés volt, amelyet ugye írásban is megkaptunk, ezért azonnal meg is adom a szót a következő előadónak, Giuseppe Marino professzornak, aki nemzetközi adókérdésekkel foglalkozik a Milánói Egyetemen. Tessék! Tisztelt elnök úr! Tisztelt szakbizottsági tagok! Köszönöm szépen ezt a megtisztelő meghívást. Köszönöm, hogy erre az égető kérdésre én is kitérhetek. Svájc az egyik legcivilizáltabb ország. Ezt tudják az EU határain kívül és belül is. a szociális, a politikai és egyéb stabilitás példaképe. Ez alapján kialakult az a kép Svájcban, hogy ez egy kicsi, de megbízható ország, a pénzügyi közösség is így gondolkodik erről az országról. Ez egyfajta szévként is értelmezhető. Tehát amikor más országokban instabilitás áll fenn, ez sokszor bekövetkezik, akkor Svájc a biztos pont. A londoni csúcs alatt a G20-ak úgy döntöttek, hogy a banktitoknak vége. Erre nagyon nagy szüksége volt a pénzügyi válság során. kal megnőtt azoknak a száma, akik nem abban az országban tárolják a vagyonukat, ahol, e- ahol erre szertettek. Ez egy paradoxon. Nos, jelenleg a GDP 11%-át teszi ki körülbelül a svájci bankrendszer, de a valós gazdasági súlyukon mindenképpen, a Svájc valós gazdasági súlyán ez mindenképpen túltesz. Sokan küzdenek azért, hogy ez a status quo megmaradjon. Ami az adó elkerülést és az adó csalást illeti, Svájc mindig is safe volt. Sokan vajon tudták-e, tudatosan tartották-e fenn ezt az imidzset, avagy csupán áldozatuk, áldozatai voltak azoknak, akik ezt tetlegesen végrehajtották. Az más országok instabilitásának hatására történt mindez. A globalizáció hatására megváltozott a teritorialitás kérdése, és most már a nemzetközi pénzügyi magatartási kódexben is egészen megváltozott egy-egy ország felelőssége. 2017. januárjától az automatikus adatcsere realitás, most már a nemzetközi együttműködést adó témákban nem lehet elutasítani, vagy bűncselekmények esetében sem lehet ezt megtenni. Például, amikor pénzmosásról adó elkerülésnél többről, adócsalásról van szó. A svájci magánbanki szektornak, bank számára most már azt jelenti, hogy az offshore klienseik egyik ágazatáról van szó, vannak olyanok, akik nem, tudnak, nem tudják trösztökben menteni a vagyonukat, Sokaknak segítenek abban, hogy Svájcban telepedhessenek le, és így a saját státuszuk jobb lesz. Egyébként ez a, ezek az adó viszonyok nem feltétlenül jobbak vagy kedvezőbbek, mint bárhol máshol Európában. És kérdés az is, hogy milyen szoros kapcsolatot kell létrehozni a Svájccal azoknak az így Svájcban letelepedőknek, akik valójában csak adóügyi szempontokból teszik ezt meg. 2017 és 2018 között az új OECD bejelentési rendszer hatályba lépésével valósul meg majd ez az automatikus adatcsere ahol a pénz, ahol a, vagyon, a vagyont vagy a pénzügyi eszközöket letétbe helyezik, abban az országban kell, hogy adófizető legyen a személy, különben létrejön az adatcsere. Hogyha valaki Olaszországban és Svájcban is lakos, és Svájcban van a vagyona, akkor a svájci bank nem fog pénzügyi információt átküldeni Olaszországnak. Az FATF közös értékelési rendszer, a, amely a terrorizmus finanszírozása, illetve a pénzmosás elleni küzdelemről szól. Ahogy azt Tilman is elmondotta, egy olyan jelentés, amely kimondja, hogy Svájc nagy lépéseket tett a 2005-ös jelentés óta, ami a hatékonyságot illeti, azonban a jelentés alapján még mindig van mit tenni. A felügyelőknek, és az FATF ezt mondja ki, a megfelelési normákat szigorúbbá kell tenni, főleg a magas kockázatú e, e, intézmények esetében, illetve a magánbanki tevékenységet folytatók esetében. Nagyon fontos az, hogy a a svájci ügyvédek, illetve a svájci közjegyzők esetében is megfelelően föllépjünk, hogy a pénzmosás gyanúja is elkerülhető legyen, illetve nagyon fontos az is, hogy a helyi pénzügyi információkat megfelelően tudják cserélni külföldiekkel. Létezik egy EU-Svájc kétoldalú megállapodás. Ennek egyik célja az, hogy a csempészet, illetve más hasonló bűncselekmények esetében megkönnyítsék a hatóságok fellépését. Sajnos Svájc több szempontból egyfajta csomópont a nemzetközi bűncselekmények esetében, és nagyon fontos az is, hogy megvédjük az EU, illetve Svájc pénzügyi érdekeit is. 2000, 2017. júniusában fog hatályba lépni a negyedik pénzmosásról szóló irányelv. Itt szerepel a pénzmosás új, tágabb értelmű definíciója is. Szerepel az is, hogy milyen, szav- milyen szerepe lesz például a bankároknak, illetve a be nem fizetett adók megvédésén védése mennyiben bűncselekmény. Az a cél, hogy a svájci magánintézmények, ügyvédek, stb. stb. ne offshore cégeken keresztül segítsen átjátszani a, bűn, a bűnözők pénzét. Nos, nagyon fontos eleme ennek az automatikus adatcsere. Nagyon fontos az is, hogy a fatkának ne, az, ne az, aszimetrikusan alkalmazzák a jogszabályait. Nos, Ami a kőolaj cégeket illeti, a kőolaj cégek tulajdonosainak nem kell vallomást tenni arról, hogy melyik kormányon vannak szerződéses kapcsolatban, és Trumpnak az első aláírt törvénye pontosan ezzel kapcsolatos. Nagyon fontos az, hogy az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság vagy más külföldi országok esetében pontosan tudjuk, hogy milyen kockázata van dolgunk. A negyedik irányelv, amely a pénzmosásról szól, az mindenképpen mi hamarabb megvalósítandó. Az EU hozzáállását a magas kockázatú harmadik országokhoz fogja ezt majd, megvá- ez majd megváltoztatni. Tagállami regiszterek, nyilvántartások jönnek majd létre. Svájc esetében Liechtenstein, Monaco, Andorra és a, a csatorna szigetek esetében is létre kell hozni majd ezt a, ezt a nyilvántartást. Úgy gondolom, azért ezt az irányelvet még lehet majd módosítani. Elképzelhetetlenek tűnik. Elképzelhetetlen az, hogy a svájci árukra vonatkozó vámot szabjanak ki, ezt meg lehet, bár fölmerült ennek a lehetősége, a svájci generált offshore vagyon felhalmozása miatt. Nos, 2012-ben a Regaling bank kapcsolatban az Egyesült Államok már meghozott egyszer egy hasonló lépést, de aztán végül az bezárt. Köszönöm szépen Marina professzor úrnak. Most kezdjük a kérdéseket. Kofod kollégánk és Péter Jecsek az elsők, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen az előadóknak. A Credit Suisse és a Juk, ez nem jött el, a meghívásunkra. Ez nem csak provokáció az Európai Parlament számára, de az európai polgárok és az európai demokrácia eh, hát semmi bevétele is. hogyha nem hajlandók elvállalni az Európai Parlament meghívását és részt venni a bizottság meghallgatásán, akkor esetleg lobby tevékenységet se végezzenek az Európai Parlamentben. Nos, először is egy érdekes előadást hallottunk a professzor úrtól. Ön azt mondta, hogy ez a nagy hézag, amelyet a Mossack Fonseca talált Svájccal kapcsolatban, vannak ezzel kapcsolatban egyéb információik, Mossack a Svájc összejátszása a közel-keleten például. A Mossack Fonseca a negyedik legnagyobb ilyen ügyvédi iroda, ennél sokkal nagyobbak is vannak. Vannak egyéb hasonló, vannak e egyéb hasonló ügyvédi irodák, amelyek Svájcban működnek hasonló tevékenységi körre, mint a Mossack Fonseca. És Jean Bernard Schmidtnek pedig azt a kérdést szeretném feltenni, hogy mint ahogy hallottuk Marino úrtól is, Svájc évekig a banki titoktartás paradicsoma volt. Tudják garantálni, hogy hasonló cégek, mint a Mossack Fonseca nem működhetnek Svájcban, és hogy vannak-e függőben lévő vizsgálatok ezzel kapcsolatban, illetve látta, láttak-e olyan illegális tevékenységet, amelyeket konkrétan Svájcban, amelyekre a Panama iratok is utalnak. Köszönöm szépen. Ki kezdi a válaszadást? Tessék, Zilman úr. Köszönöm szépen a kérdéseket. A Panamával kapcsolatos ügyekkel kapcsolatban felvettük a kapcsolatot panamai ügyvédirodáktól, mert láttuk, hogy a Boszak Fonszekáról elterelődött hangsúly, és ezek ez a más ügyvédirodákra terelődött át. Ők mindig ugyanazt mondták, nem mi vagyunk a felelősek, a svájciak a felelősek, de tudják, mit csinálnak, ők is ilyen névleges igazgatókkal működnek. Ez eléggé mindennapos Többször is láttuk ezt. Mielőtt továbbadom a válaszadás lehetőségét az ügyésznek, hadd mondjam el, hogy lesznek még további ellenőrzések, bankszámla ellenőrzések, de kiderült, hogy az elvégzendő feladatokat sem végezték el, tehát létrehoztak Svájcban cégeket, és aztán nem ellenőrizték ezeket. Ez volt az a módszer, amit az oroszok is használtak. Emellett nem csak pénzről van szó, láttunk olyan szerződéseket az orosz ügyben, amelyek arról szóltak, hogy a médiára rejtett befolyással legyenek, vagy a fegyveriparra Putyinhoz közel álló személyek részéről. És ezeknek nincs szükségük pénz mosásra, illetve, illetve bankszámlaszámra, de megint csak itt arról van szó, hogy Oroszországban állami tulajdonban vagy köztulajdonban lévő cégekre, cégek befolyásol, befolyásának növeléséről volt szó. Köszönöm szépen Célman úrnak, Schmidt úr. Egyetértek Célman úr által elmondottakkal. Nálunk az ország politikai határainál ugye megáll az igazságszolgáltatás, vagy a, vagy a jogrend lehetősége, Eh, hogyha egy svájci személy, eh, akár ügyvéd vagy akárki, eh, külföldi külföldön valami bűncselekményt követ el, vagy szabálytárságot követel, ezen személlyel szemben van igazságszolgáltatási hatalmunk, hogy úgy mondjam, de nehéz, addig, amíg Svájcban vannak, de hogyha külföldön vannak, akkor már nehéz, hogyha a bankszámla az Svájcban van, és az ügyvédi irodája Svájcban van, akkor át lehet kutatni az irodát, és meg lehet nézni a bankszámlát, stb. Ez rutin feladat A kérdés az, hogy vannak-e hasonló ajánlatok Svájcban offshore cégekre vonatkozóan? Én ezt nem így látom. Svájcban nincsenek trustok például, ilyen vagyonkezelők, de vannak olyan cégek, amelyek vagyonkezelőként működnek, Genfben például. Ezek úgynevezett trustik tehát új-zélandi eh, vagyonkezelőknek a eh, kihelyezett vagyonkezelői, és mondjuk az Egyesült Királyságban vagy máshogy vannak bankszámláik. A legnagyobb nehézség, amivel szemben állunk, az az információ összegyűjtése, nem az offshore-ról vagy a trustról összességében, hanem azzal kapcsolatban, hogy az információ a mi határainkon kívül van. Most mindegy, hogy offshore, vagy trust, vagy vagyonkezelő, vagy cég, vagy miről van szó. A hely, a, lo- a location, a hely, a földrajzi hely az, ami fontos. Hogyha Svájcban van az az információ, akkor rendben van. Ha Svájcon kívül, akkor már nehéz. Elnök, hát a nagy, még akkor is ugye, hogyha nem előnyös, vagy mindenképpen pozitív az együttműködés, akár nagy szomszédos országokkal is jártsák. Köszönöm, Jecsek úr, köszönöm szépen. A Svájci Bank Egyesülethez lenne kérdésem. Az ellenőrzésekkel kapcsolatban milyen gyakran kerül sor helyszíni ellenőrzésekre, ezek miből állnak, és ezeket az ön ellenőrzéseket valaki felülről még ellenőrzi-e, és a szóbeli, az írásbeli kérdéseket követve, ugye felmerült, hogy mennyi szankciót vetett ki ez az Egyesület a pénzmosási vagy adóelkerülési bűncselekményekkel kapcsolatban. Önök erre azt válaszolták, hogy akkoriban nem volt e, erre információjuk. Kérdezem, hogy most már rendelkezésre állnak-e ezek az információk, milyen szankciókat, nagyjából, ha el tudnám mondani, hogy mennyi szankciót vetettek ki. Válasz. Nem az ügyvédi munkaközösség, hanem az SRO, SRO nevében mondhatom, tehát az ön ellenőrzési szervezettel nevében mondhatom, hogy egy-három évente ellenőrzik őket. Az ellenőrzés az adott ügyvédi iroda kockázati helyzetétől függ. Ezt a kockázati helyzetet az alapján ítéljük meg, hogy hány ügyük van, milyen magatartást tanúsítottak az eddigi ellenőrzések során, és a gazdasági és üzleti tevékenységük alapján. Minél több ügyük van, minél több hiba volt az korábbi ellenőrzések során, és minél kockázatosabb a tevékenységük, mondjuk olyan országokkal állnak kapcsolatban, amelyek adó paradicsomnak számítanak, annál gyakoribbak az ellenőrzések, akár évente egyszer lehet, kerülhet sor kerülhet sor e ellenőrzésre. Egy másik esetben három évente kerülhet sor, hogy kerülhet sor az ellenőrzésre. Mi is ismerjük a hatékony, mi is, nekünk is figyelembe kell vennünk a hatékonyság elvét és az arányosság elvét. Még az önellenőrzéshez még egy dolog. A Svájcban a törvény és szabályozásban szerepel, hogy az ügyvédek, akik ellenőrzést végeznek, megfelelő képzéssel kell, hogy rendelkezzenek, 3-4 év alatt 200 ellen, ö, ö, vizsgálati órát kell tölteniük, és semmilyen kapcsolatban nem állhatnak azzal az ügyvédirodával, amelyet ellenőriznek. Ez ügy, egy ö, ügyvédirodát maximum kétszer ellenőrizhet ugyanaz az ügyvéd, mert el akarjuk kerülni, hogy valaki ne vegyen észre egy hibát megszokásból, és a következő ellenőrzőnek azt is ellenőriznie kell, hogy az előző ellenőrző jól végezte a munkáját. Ami a szankciót illeti, a Panama ügyekkel kapcsolatban milyen szankciók voltak, Büntetőjogi szinten nincs ismeretem szankciókról, de tudom, hogy eljárások indultak eh, ezen eh, az, az ügy médiábeli feldolgozása miatt. Az SRO, tehát az önszabályozó szervezet eh, részéről nem tudom a szankciókat megosztani önökkel. Minden ügyvédi irodát azonban, amelyeket az újságok megemlítettek, ellenőriztünk, megnéztük az ügyeket, és elvégeztük az ellenőrzést. Minden ügyvédi iroda esetében, amelyek a Palema iratokban megemlítésre kerültek, a vizsgálati mechanizmusokat megerősítettük, és hat, egy mélyreható vizsgálatot folytattunk ezek esetében, azzal a céllal, hogy, céllal, hogy ugye, mivel a média, médiában a figyelem ezekre az irodákra terelődött, mi is meg akartuk ezeket vizsgálni. Köszönöm szépen. Mondja az elnök, van -e esetleg tájékoztatás a a bíróság elé került ügyek számáról, Schmidt úr, ezt nem, nem tudom megmondani. A Svájcban komolyan van egy kis problémánk a statisztikával. nagyon nehéz tudni, hogy mi eh, kerül bíróság elé. Egyre eh, több eh, tárgyaláson kívül, vagy bíróságon kívüli megegyezést próbálunk elérni, ahogy USA mintára. Nagyon nehéz minden ügyet bíróság elé vinni. Tudom, hogy a francia kollégáik ezt nem annyira szeretik. Nekem most 50 ügy van az asztalomon, ezek bonyolult ügyek, de legalábbis olyan ügyek, amelyeknek, amelyeket időbe <coughs> telik ezeket megoldani. Hogyha e, egy évet számolok, akkor hetente egy, e, vagy e, egy ügyre egy hetem lenne, és magán a bíróságon többább tart egy ügynek a tárgyalása, mint egy hét. Tehát ezért nagyon fontos a bíróságon kívüli megegyezés E, es, e, témája. Próbáljuk a pénzt visszaszerezni, e, Tehát gyakran az adott ügyben sikerül a bíróságon kívül megegyezni és a pénzt visszaszerezni. Ez a cél, mert a bíróságon rengeteg ügy van. Ön azt igazolja vissza, mondja az elnök, amit Luxemburg esetében is hallottuk már, illetve más esetekben is, az ellenőrzés hatékonysága összefügg a rendelkezésre álló személyekkel, ügyészekkel, ellenőrző személyekkel. Ludek Niedermayer a következő hozzászóló, vagy kérdező. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, eléggé megosztottak az előadók. Egyesek megpróbálnak meggyőzni bennünket, hogy a helyzet nem olyan rossz, mások erről nincsenek meggyőződve. Nos, menjünk ebbe bele először is. Ami a pénzügyi task force ajánlásait illeti, Szilman úr és Marino professzor úr is említették, hogy vannak fenntartásaik a svájci helyzettel kapcsolatban. Szilman úr, ennek a pontnak a megemlítése javítaná-e a helyzetet, amelyről beszélünk? A második kérdés arról <clears throat> szól, amit Smit úr is mondott, engem is érdekelt volna, hogy hány ügy került bíróság elé, nagyjából legalábbis. Ön azt mondta ugyanis, hogy az olyan ügyek, mint a Panama eh, papírok eh, semmi újat nem vetettek fel és a bűnügyeket magukba foglaló e, eseteket már korábban is ismerték. Ez több tíz, vagy több száz, azokat is belevéve, amelyeket e, bíróságon belül vagy bíróságon kívül sikerült megoldani. Aztán a parlamentben folyik a vita egy hat, a, például a paramairatokkal kapcsolatos információ volumáról. Rengeteg dolog van ezekben, ami legitim és legális. Mekkora része ezeknek a tevékenységeknek legális és legitim, és mekkora része szépen érdemes vizsgálatot folytatni. És az utolsó dolog pedig, nem tudom, hogy ki fog erre válaszolni, talán Marino professzor úr, nagyon okos, ez, az, az ebben résztvevők nagyon okos fellépéséről beszélhetünk, hiszen a banki titok, illetve a valódi kedvezményezettek helyzetét világosan ismerik Svájcban, tehát nem Svájcban nyitnak bankszámlát, látszatigazgatókkal működnek például, kérdezem, hogy ezzel szemben hogy lehet fellépni? Lehet azt mondani, hogy na hát ez nem az én hibám, mert nem az itteni bankot használták, mások azt mondják, hogy nem, nem a mi eh, ügyvédirodánkat használták, de a végén mégiscsak nagy problémák merülnek fel e, ezzel kapcsolatban, nem csak az, hogy a, amiatt, hogy az államnak, állam elesik a pénzétől, hanem általában a bizalom is e, megrendül. Köszönöm szépen. Ki kezdi a válaszadást? E, Szilman úr, röviden, és aztán utána Marino úr. Ami a hatékonyságot illeti, hogy az FATF intézkedéseket elfogad, elfogadás, ezeknek az elfogadása mennyire hatékony lesz, ez szerintem nagyon hatékony lenne, mert jelenleg az, az ügyvéd vagy az ügyvédi cég választhat, hogy felvállalja ezt a felelősséget, és aláír, avagy megnevezett személyeken keresztül jár el a szóvatosabb kliens. Tehát megvan a választási lehetőség, és ha megvan a választási lehetőség, akkor ugye mindig van olyan is, aki ezt kiátsza. Egyszer egy ügyvéd azt mondta, hogy hát a, hogyha a a kliens kicsi gyanús, akkor mindig a könnyebb lehetőséget választja, tehát nem nem a nemzetközi ajánlásnak megfelelően. Nos, azt gondolom, hogyha ez a választási lehetőség nem lenne meg, akkor, nem lenne meg, akkor az ügyvédektől a problémás esetek nagy számban elkerülnének. Utolsó kérdés, mit tehetünk? Ugyanaz tudom mondani mi, amit a lömondos kollégám. A legegyszerűbb lépés szerintem az, hogy a kedvezményezetet meg kell nevezni. Hogyha ezt megtesszük, akkor nincs akkor a, tit, a titkossági üzletben nincs arra ösztönzés, hogy az offshore cégeket preferáljanak. Következő válaszadónk, hát igazi megoldás nincs. Szerintem a legjobb megoldás az, hogy az offshore-tól, mint olyantól megszabaduljunk, de ezt senki nem fogja megtenni, erről azért lehet álmodozni. Amennyire emlékszem, mindig is volt valami offshore furcsa cég, és nem csak Panamában vannak ilyenek. Általában a bűnözők nem a saját nevükön nyitnak bankszámlát, nem azt mondják, hogy én XY maffia vezér vagyok. Ez nem így működik. Úgyhogy mindig vannak köztes, furcsa offshore szerkezetek. A bitcoinra és a hasonló virtuális valutákra utalt valaki. Ezekre oda kell figyelni, és mindenképpen a darknetre is odafigyelünk, az illegális internetre. A különböző struktúrák, személyek vagy, vagy országok közötti elszámolás, bizonyos közössége között akár, ez, erre viszont nem tudjuk rátenni a, a kezünket. De az biztos, hogyha megszűnnének ezek bűncselekmények lenni, akkor én elveszítenem munkámat. Köszönöm. Ki szeretne még önök közül válaszolni? Csak egész röviden. Hogyha mindenki, aki pénzt mozgathat más nevében, legyen szó készpénzről, legyen szó hitelről, értékpapírokról, részvényekről, ingatlanról, hogyha bárki, aki tehet, megteheti ezt, a Know Your Client elvét betartja, utána néz annak, hogy honnan jön a pénz, betartja a paper trail elvet, bejelenti a bejelenteni valót, akkor további intézkedésekre lényegében nincs szükség. Az ellenőrzések frekvenciájának növelése a, valaki úgy fogalmazott civilizált országokban nem vezet ugyanolyan eredményhez, mint hogyha világszerte ezeket a szabályokat követnénk. Ott, ahol már vannak ellenőrzések, nincs, nincs szükség további ellenőrzésekre. Köszönjük, Marino professzor úr. Well, I... Igen, köszönöm. Kiemelném azt én is, amit Zilman úr mondott. Nyomást kell helyezni arra a célkitűzésre, hogy a trösztök vagy alapítványok esetében legyen egy nyilvántartás, tudni kell, hogy kik a kezdeményezettek határon belül, illetve milyen kapcsolatrendszer létezik az EU-n belül, és valójában ez, a, ez már megszületőben is van. Paul Tanga következő. Bitte. A szocialisták. Parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr! Örülök ennek a meghallgatásnak, köszönöm a vendégeknek, hogy eljöttek. Kérdésem, hogy Svájc milyen erőket mozdít meg annak érdekében, hogy nyomozzanak. Meglepetéssel láttam, hogy a pénzügyi bűncselekmények felderítésére csupán az er, erre a tevékenységre sokkal kevesebb alkalmazottjuk van, mint más országoknak, ezt mondta Schmidt úr, vagy vannak kétséges tranzakciók, ezek, sok, ezek száma sokkal alacsonyabb, mint, mint az Egyesült Királyságban. Schmidt úr, ön az írott válaszában arról beszélt, hogy a finanszírozás erre vonatkozóan túlságosan csekély, de hogy nemzetközi összehasonlításban mit tudunk elmondani? Másik kérdésem a nemzetközi nyomásra vonatkozik. Azt mondta az egyik előadó, hogy nemzetközi, vagy azt írta, hogy Svájcnak nemzetközi nyomásra van szüksége, hogy lépjen is. Ezen nemzetközi nyomás gyakorlás nélkül nem tesz, nem, semmit nem lép a svájci parlament. Az EU mit tehet ennek érdekében? Miért olyan nehezen mozdul a kormány vagy a parlament? Kérem válaszol, próbálok gyorsan, nézzük a finanszírozást, a forrásainkat. Egy dolgot tudok elmondani, amikor európai kollégákkal egyeztetek, akkor azért panaszkodnak, hogy kevesebb a forrásuk. Ezt tudom, nem tudom, hogy összehasonlításban mi a helyzet, de a francia, olasz, német kollégáim mindig panaszkodnak, hogy alul vannak finanszírozva. Elnök úr, elnézést, de én, én azt hallottam, hogy Svájcban 20 emberük van erre a célra, az Egyesült Királyságban meg 120, Kanadában még ennél is több. Á, tehát a pénzügyi nyomozásról van szó. Igen, igen, erre gondolok. Ez egyfajta jelző szám. Hát erre kicsit nehezebb a válasz megadása. Tudom, hogy sok munkájuk van. Nos, velük az a gond, hogy ugye nagyon sok információt kapunk tőlük, illetve csere is működik, de én ezt nem használhatom fel. Tehát kizárólag tájékoztatásra kapjuk ezeket az információkat, nem passzolhatom le ezt az információt, hogy ebből nyomozás legyen, vagy a bíróságosan tudom ezt felhasználni. Tehát ez olyan információ, amit, amit nem lehet felhasználni, de ez a rendszer struktúrája. És ez nem forrás kérdés, hanem milyen filozófia van az egész mögött. Ez olyan információ, amit a bíróságon nem használhatunk fel. Ez egy szürke zóna, ez egyfajta nehézséget jelent. Lehet, hogy túlságosan kevés emberrel dolgoznak, ez lehet, nem tudom, hogy, hogy az Egyesült Királysággal hogy lehet összevetni, hiszen az egy nagyobb ország. Célman úr parancsol. Ami a nemzetközi nyomást illeti, ez egy történelmi érv volt, ugye 2008-ig létezett a banki titoktartás Svájcban 2009-től kezdve létezik ez a nemzetközi nyomásra vonatkozó érv, de elég sok változás történt Svájcban. Ezek szignifikáns változások. Egészen átalakult a tájkép a 10 évvel ezelőttihez képest Svájcban. És alapvetően a, az első lépés mindig a külföldről érkező nyomás volt. Nem csak arról van szó, hogy Svájcban létrejöttek fedőcégek, Létrejött, lé, felfedeztünk különböző kiskapukat, ami a panamai botrányt illeti, nagyon sok kérdést kaptam a kollégáktól az egész világról, és mindig volt benne egy Svájc kapcsolat, egy genfi kezelőcég, mindig volt benne valami ilyesmi, tehát elég súlyos ennek a hatása. De volt egy időszak, amikor ez még csak szóba se került, a baloldalnak voltak erre vonatkozóan javaslati a parlamentben, de hát ezeket ignorálták. Tehát elég nagy adag szkepszist látunk ezzel kapcsolatban, és csak akkor mozdul valami, ha kívülről érkezik az impulzus. Ez csak egy meglátás a részemről. Den Eindruck hatte ich in Luxemburg. Nekem is ez volt a benyomásom Luxemburgban. Jó. A következő Bernd Luke professzor úr a listán. Köszönöm szépen, elnök úr. Az első kérdésem Schmidt úrhoz szól. Visszautalnék arra, amit Poltán mondott az imént, az erőforrások, amelyek rendelkezésükre állnak. Az érdekelne, hogy milyen, mennyire munkaintenzív dolog egy gyanús ügyletre vonatkozó jelentés elkészítése. A meglévő erőforrásokkal hány ilyen jelentést lehet elkészíteni, illetve hány gyanús ügyletre vonatkozó bejelentés érkezik be önökhöz évente. Mondta, hogy a statisztikákkal kicsit gond van Svájcban, de ezért érdekel, hogy körülbelül hány ilyen van. Aztán, hogyha úgy gondolja, hogy az erőforrások nem elégségesek, és túldolgoztatják a munkatársakat, akkor mit tesznek annak érdekében, hogy javuljon a helyzet? Ön kérte több erőforrást, illetve van-e valamiféle nyilvános nyomás abba az irányba, hogy jobb, hogy biztosítsák a megfelelő erőforrásokat. Lutz úrhoz is lenne egy kérdésem. Azt szeretném tudni, hogy a klasszikus ügyvédi tevékenységre vonatkozó szakmai titoktartás területeihez oda tartozik a magánjellegű megkeresések személyek részéről se nekik nyújtott tanácsadás. Hogyha csupán arról van szó, hogy az esetleges jogi adottságokról nyújtsanak tanácsot a különböző pénzügyi tranzakciókat illetően, vagy esetleg gyanús dolgokat, dolgokról kérdezhetik az ügyvédet, akkor ehhez képest egy pénzügyi közvetítő milyen plusz munkát tud elvégezni? Például egy adott ügyfél könyvelője maga az adott tranzakciókat nem indíthatja el, hogyha ugye az ügyvéd az ilyen tevékenységről nem köteles beszámolni, amelyet az imént említettem. Köszönjük szépen, Lutz úr! Tehát, hogyha egy, egy ügyvéd magánjellegű vagy üzleti kérdésekben tanácsot ad, akkor először is neki meg kell állapítania, hogy ez a szakmai titoktartás vonatkozik-e erre az esetre, avagy sem. Hogyha a tanácsadás során olyan tanácsot nyújt, amely esetleg arra is szolgálhat, hogy egy pénzmosás szempontjából releváns úton valamilyen értéket megpróbáljanak eljutatni egyik helyről a másikra, akkor tisztában kell lennie azzal, hogy adott esetben a büntető törvénykönyv 305 bis cikke vonatkozik rá, hiszen mondtam az imént, hogy nem csak a pénzmosás tevékenysége mint olyan, hanem a bűnrészesség és a felbújtás is büntetendő. Hogyha én tehát ügyvédként az egyik ügyfelemnek azt tanácsot adok arra vonatkozóan, hogy hogyan tudja struktúráját úgy felépíteni, hogy egy infrastruktúra hálózatból származó bevételeit, amelyekre Törökországban tetszett, hogyan tudja oly módon elhelyezni, hogy ezek a pénzek ne legyenek felelhetőek, akkor szerintem ez mindenképpen minimum pénzmosásnál nyújtott, vagy pénzmosásnál tanúsított bűnrészességnek minősül, és ekkor szankcionálni is kell ennek megfelelően. Hogy a végén ki maga folytatja le a tranzakciót, az irreleváns. FIU és STR. Jó, ezekkel kezdeném. A legutóbbi Ami a bejelentéseket illeti, az FATF most már beismeri, nyilvánosan vállalja, hogy inkább a minőség fontos számukra, mint a kvantitás. Vegyünk például egy kőolajban gazdag afrikai országot. Nyilvánosságra került a tény, hogy vizsgálat indult korrupciós ügyben, mégpedig fontos személyek ellenében. Egyesek elhagyták az országot, van, aki bujdokol. Két héten keresztül az MROS-en keresztül Tíz bejelentést kaptunk, tíz bank jelentette, hogy két érintett személy és három érintett cég számláit vezetik. Körülbelül fél napomba telt, hogy a bankoknál elérjem, hogy befagyasszák ezeket a számlákat, illetve a rajtuk lévő pénzt, és kikértem a az iratokat is, amelyekből kiderült, hogy a pénz nagy része másút található. Azóta az Egyesült Királysággal is együttműködést kezdtem, hiszen az Egyesült Királyságot is érinti ez az eset. Ott nagyon jó az együttműködés, az Egyesült Királyságbeli partnerekkel nemrég találkoztam, és megállapodtunk abban, hogy vizsgálódunk az ügyben. Az egyetlen gond az, hogy az elsődleges bűncselekmény, a korrupció maga abban az afrikai országban történt, amelyről beszélünk, ezt az afrikai országot vagy jogosan, vagy kevéssé jogosan, de nagyon korruptnak szokták címkézni, úgyhogy a gyakorlatban nagyon nehéz lesz a helyzet, hiszen hogyha megkérdezem a kormányoktól, hogy ők korruptak-e, és hogy a külügyminiszterük korrupt-e, akkor nem biztos, hogy olyan választ kapok, amelyel aztán bíróságra tudok menni. Itt kezdődnek a nehézségek. Ez idáig nem került sok munkámba ez az egész de sok munkámba fog kerülni, úgyhogy végül majd valamilyen egyességre kell jutnunk. Ami az FIU-t illeti, ez az Egmont csoport struktúráját érinti, illetve az ő szerződéses kapcsolataikat az érintett országokkal nagyon gyorsan, könnyedén cserélnek információt mindenféle akadály nélkül. Hogyha nekem egy külföldi kollégának kell információt továbbítanom, akkor jogi tanácsadásra van először szükség, és így tovább ez időbe kerül. Az Egmont Groupot nem köti ez a fajta formalizmus. Ennek a következménye viszont az, hogy nem használhatjuk fel ezeket az információkat a bíróságban. Ez az Egmont Group struktúrája. Ez így néz ki, ezzel nem lehet tenni semmit. Az FIU-nkon keresztül sok mindent meg lehet tudni. Izraelt is említettem az imént csak azért, mert ott is van egy korrupciós ügy, és szerették volna tudni, Svájcban van egy ehhez köthető számla. Az FIU-n keresztül tett információt cserélünk. Ahhoz, hogy számukra ez felhasználható legyen, Svájcnak egy formális jogi tanácsadásra vonatkozó kérelmet kell megküldeniük, és csak innentől kezdve indul az ügy, és lehet, hogy innentől kezdve persze az egész bírósághoz is kerül, és nagyon időigényes le- lesz. Mi tudjuk, mi ismerjük az információt, ők ismerik az információt, mindenki ismeri, de nem tudunk bíróság elé menni ezzel. Egyszerűen így működnek a dolgok, ezen nem tudunk változtatni. Köszönjük szépen! Azt hiszem, sikerült megnéz- megértenünk a nehézségeket. Már- Marino úr egy rövid megjegyzése következik, és aztán néz- oda kell figyelnünk az időre is. Igen, köszönöm. hallgatva Schmidt urat, miután az újságok tájékoztatták a hatóságokat egy gyanús svájci bankügyletről, hát szerintem itt fontos a know your clients elve, mert a bankok utána néztek, hogy a bankszámla egy politikailag érintett személy nevén futott-e, Elnézést, de nem, nem ez történt. Igen, hát szerintem ebben a konkrét esetben igenis a svájci bankokkal van gond. Nem a számlák nem egy politikailag releváns személy nevén futottak, hanem kőolaj kereskedelemmel foglalkozó személyek nevén, ők azonban pénzt fizettek politikusoknak. A hatóságok vezetői, illetve a politikai vezetők nek nem voltak svájci számláik, nem, nem politikusokké volt a számla, hanem más valaki. Igen, hát köz, közvet, közvetetten. Nem hiszem, hogy bármelyik svájci bank ma egyébként elfogadhatónak tekinteni, hogy bármelyik politikai vezető egy közismerten problematikus afrikai országban kőolaj ügyletekbe keveredjen. A következő Michael Teurer a liberálisok részéről. Még három kolléga van a listámon, és időben végzünk. És talán Anna Gomes még, ha a végé, ha addig végzünk, Anna. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Elég sok mindent hallhattunk, és szerintem egy dolog világos. A gond az, Csak akkor tudjuk a pénzmosást megakadályozni, hogyha minden információ eljut oda, hova kell, de hogy általában a gond ugye az, hogy az információ megreked valahol, vagy elsikadnak információk. Jó lenne tudni, hogy lehet-e a jogszabályokon változtatni annak érdekében, hogy a pénzfolyamok visszakövethetősége adott legyen. A másik kérdésem, jól értettem-e vajon, és főként Smid úrhoz intézem a kérdést, hogy az anonimitás kérdése, illetve a strómanok helyzete problémát jelent. Mi vagyunk azok itt a parlamentben, akik próbálják elérni azt, hogy ne legyenek már ilyen egymásba ágyazott konstrukciók, a beneficial ownership-ről beszélt ön is, hogyha a kedvezményezettek személyét világosá tesszük, és megakadályozzuk a problematikus konstrukciók létrejöttét, akkor ön szerint az illegális csele- cselekvés vagy tevékenységeket a jövőben kizárhatjuk-e, vagy legalábbis büntethetővé válnak-e? Köszönöm. Köszönöm, hogyha lehetséges rövid választ adni, akkor nagyon hálás lennék. Világos, hogyha tudjuk, hogy ki kicsoda, akkor nekünk is egyszerűbb a helyzetünk de ez évek során olyanok is követtek el Buncsinak, mint akinek tudjuk az identitását. Sokkal egyszerűbb, hogyha a pénzeket ide-oda síbolják, persze sokkal jobb tudni, hogy ki van-e mögött. Természetesen akkor sokkal egyszerűbb lenne lefülelni ezeket a személyeket. Szeretne még valaki mondani ezzel kapcsolatban valamit? A többi kérdést, Torer úr később újra felvetjük, hogyha van rá lehetőség. Szilmen úr, szeretne még valamit mondani? Az FATF szabályok kat, hogyha mindenki betartaná, akkor nem merülne fel ez a probléma, de másik oldalon a legjobb módszer az, hogy biztosítsuk azt, hogy ez az információ lánc ne szakadjon meg sehol. Erre a legjobb módszer az, hogyha szigorúan betartatjuk a törvényt, és hát ez nem mindig így van így. Köszönöm szépen, még van abban a GUA e részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen. Péter Lucnak szeretnék föltenni két kérdést. Nagyon komoly elődje van a svájci ügyvédi irodáknak a bankokhoz képest. Úgynevezett ön, önszabályozásuk van csak. Itt a PANA szakbizottságban meggyőződtünk már arról, hogy a Vaszák Fonszékának a kileseinek 90%-át svájci, svájciak kezelték. Vajon miért kedvelték ennyire a Mossack Fonseca klienseit, kliensei a svájci szolgáltatásokat a felügyelet miatt? Aztán a GAFI alapján azt tudjuk, hogy felelősség kell tenni a közvetítőket minden lépésükkel, tehát minden lépésükkel be kell tartani a jogszabályokat. Viszont más országokhoz képest az ajánlásokat Svájcban nem alkalmazták. Ezt Mark Pitt egyébként már itt egy meghallgatáson elmondta. Talán ez megmagyarázza azt, hogy miért olyan, szem, miért olyan sok a szenvedélyes csodálója Svájcnak, vagy például olyan spanyolok is vannak, ott van például a Barcenas botrány, vagy más botrányok is vannak, amelyek valamilyen módon Svájchoz kapcsolódnak. Önszabályozást alkalmaznak, miután kö, miután kötelező érvényel sok szabály nem vonalkozik önökre, vajon milyen, ha, mit változtatna a helyzeten, hogyha a Gavi ajánlásait meg is kéne valósítani? Köszönöm, kedves kollega, hogyha nem kiabálná ennyire, és egy kicsit lassabban beszélne, akkor a tolmácsolást is jobban értenénk, mondja az elnök. Köszönöm szépen, ki válaszol, ki kezdi? Lutz úr. Elnök úr, nem tudom. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem vagyok benne biztos, hogy ilyen őrületes tempó mellett mindent sikerült megértenem pontosan, ami a felügyeletet illeti, ami, amennyiben a úgy látom, hogy nincs, nem látok hátrányt az ügyvédek számára a bankokkal szemben, hogyha ugyanazon a területen tevékenykednek, a pénzügy területén. A felügyelet az ügyvédek esetében, ügyvédirodák esetében minimum annyira szigorú, mint a bankok esetében. a helyi eh, jogi kamarák, eh, ügyvédi kamarák eh, azok, amelyek helyi szinten vizsgálják az ügyvédi irodák működését, illetve az ügyvédi tevékenységre vonatkozó törvény betartását, illetve ha a felügyelet nincs is, de szankciós rend van, amennyiben a pénzmosásra kerül sor, eh, itt egyenlő az a bíróság előtt mindenki, akár ügyvéd, akár nem. Ami a másik kérdését illeti, itt a Mossack Fonseca eh, esetében Itt felmerült, hogy a tanácsadás területén aktívak az ügyvédi irodák, a panamai azok, akik pénzeket mozgatnak, illetve eszközöket mozgatnak, hogyha itt megvalósult volna megfelelő felügyelet, akkor ez nem történt volna meg. Ezzel összefüggésben E, itt ügyvédek ebben részt vettek, e, valószínűleg a posta is részt vett ebben, hiszen e, leveleket is küldtek, illetve egy internetes szolgáltató is részt vett ebben, hiszen e-maileket is küldtek. Hát azért ez egy elég nagy különbség, mondja az elnök, hogy most az ügyvéd tanácsot ad, vagy a posta levelet küld, vagy továbbít levelet. Hát azért ilyen könnyen ezt nem lehet megúszni, mondja az elnök. Na hát nem is gondoltam komolyan, mondja Lutz úr, hogyha az ügyvéd tanácsot ad, tanácsot ad, és ennek következtében a pénzmosásra kerül sor, akkor a büntető törvénykönyv megfelelő pontja vonatkozik erre. Ami az FATF-et e illeti, illetve a híres személyiség, azt illeti, hogy híres személyiségek a Svájcot előnyben részesítik, hát ezt a kérdést nehéz megválaszolni, hogy miért van ez így, erre különböző okok vonatkozhatnak, hogy ez összefügg a pénzmosás rezsimmel, vagy valami más okokkal, ezt hatékonyan nem tudom megváltoztatni. Hát ezt valószínűleg nem is fogjuk tudni itt tisztázni, mondja az elnök. Most már csak 6 percünk van, és két kérdés. Schmidt úr, tessék. Próbálom rövidre fogni. Nem vagyok benne biztos, hogy nincs félreértés. Nem az ügyvédek a problémák. Legyen a, a, vegyünk egy genfi ügyvédet, vagy egy megbízottat, egy bizalmi személyt, és egy Genfi bankszámlát. Itt a probléma vagy a megoldás a bank, amelyet szabályoznak. Hogyha közben londoni Hogyha, hogyha egy londoni bankszámláról lenne szó, akkor a probléma London merülne fel, ott merülne fel, ottani szabályozás vonatkozna rá. És az Egyesült Királyság hogyha együttműködik velünk, akkor tudunk feltárni. A, a másik pedig a Roldan ügy, nem tudom, hogy emlékeznek-e rá, Genfi ügy volt ez, évekig foglalkoztunk ezzel, kiváló spanyol asszisten, asszisztenseik voltak, vagy segítségnyújtóink voltak, és semmiféle ügyvédi probléma, ügyvédekre vonatkozó probléma nem merült itt fel. Nem az ügyvédek a problémák, hanem a, a bank, aki a pénz. Közben többen beszélnek egyszerre, és több nyelven. Kérem, hogy az elnök ezt egymás között, eh, eh, négy szem közt eh, tisztázzák. Következő meghallgatásra majd elhívjuk ezeket az emberek is, jó? Keine vier Minuten, dann uh, schaltet Mikrofon. Sorry to hear there's a problem with statistics in Switzerland. Úgy látom, hogy eh, van itt egy statisztikai probléma Svájcban. Eh, ez furcsa, nem, nem így gondolunk Svájcra. Az, hogy ezekről az adatokkal, ezekről a kérdez, esetekről nem gyűjtenek adatokat, tehát ez is elég furcsa. Azt gondolom, hogy ha erről lenne adatunk, akkor lelátásunk lenne, hogy kinek van felelősség ezzel kapcsolatban, vagy nem. Van itt remény? Aztán agasztott az is, amit hallottam arról, hogy a megfelelő nyomozásokat nem tudják finanszírozni Svájcban. Úgy tűnik, hogy a GDP szempontból önöknél az adó az fele akkora, mint Dániában. Úgyhogy ezt még lehet javítani. Lutz úr, kiegészítő kérdési ezek úr kérdéséhez. Pontosabb válaszra vágyom. A Panama botrány kapcsán hány ügyet indítottak el, és milyen gyakran ellenőrzik azokat az embereket, akik a veszélytelen kategóriában vannak, nagymama típus. Ezeket milyen gyakran vetik össze a pénzmosással kapcsolatos irányelvekkel? Még egy kérdés. Az ügyvédekre milyen szabályzatok vonatkoznak? Van egy, van egy felügyelő szervezet? Vagy ez egy fragmentált szervezet, vagy fragmentált rendszer, mint például az Egyesült Királyságban. És ha van egy ilyen, hogyha probléma merül fel, akkor elvesztheti az engedélyét az, el, az ügyvéd. kérdések részben már választottak az előadásban. Az egyik kérdést nem tudták megválaszolni, a másikat azonban részletesen az, a, az dossziéban megtalálják erre a választ. Hát én nem tettek róla, hogy ön nem volt itt az rendezvény elejétől kezdve. Röviden megadom a válaszadásra a lehetőséget. Hátulról kezdem a, egy ügyvéd elveszítheti az ügyvédi eh, engedélyét, hogyha eh, kiderül róla, hogy, a, hogy eh, pénzmosásban részt vett. az ügyvédek, illetve a e, közjegyzők 90%-a e, ezen fő e, ügyvédi egyesületnek a tagja, és 10%-uk nem, ezt elfogadható aránynak tartom, ami azt illeti, hogy az SRO-hoz hányan csatlakoztak, tehát az ön szabályozó szervezethez körülbelül 50 százalékuk, és egy két-három évenkénti ellenőrzésnek vetik alá őket. Ez összesen hány ügyvéd? A Svájcban kb. 10 ezer ügyvéd van, olyan 945 csatlakozott az SROS-hez. Ami a gyanús tevékenységekről szóló beszámolást illeti, hallottuk, hallottuk, hogy hány ügyvéd van, 80-90 százalékukról hallottunk. A bankok 2014-ben 1495 gyanús esetre vonatkozó jelentést nyújtottak be, az ügyvédek pedig 10 A számokat átadtuk az FATF-nek, eh, amely a vizsgálatot egy hónapja eh, zárta le, eh, úgyhogy nem olyan egyszerű a statisztikával kapcsolatban a helyzet, átadtuk az adatokat, és várjuk a beszámolót. 18 óra 30 van, de Finch úrnak még megadom a szót az EFTD nevében, tessék röviden, és aztán lezárjuk. Köszönöm szépen, elnök úr! A korábbi megjegyzésekből lehet, hogy már e, észrevették, hogy az Európai Uniónak e, az gazdasághoz, az adózásokhoz való hozzáállása az egyik oka a e, hanyatló gazdaságnak, és emiatt is van az, hogy az én országom úgy döntött, hogy kilép az Európai Unióhoz. A man, az ezen bizottság mandátuma alatt sor került egy amerikai törvény elfogadásával kapcsolatban adózási kérdéssel kapcsolatban. Ez vajon az európai jogban is példát jelenthet-e? Sokan amerikai fogyasztókra tekintenek emiatt. Úgy gondolják-e, hogy egy európai eh, FATCA nélkül jobb helyzetben lennének-e eh, az európai eh, cégek és polgárok. Ki szeretne válaszolni erre? Marino professzor úr, tessék. Igen. Nagyban segíteni ez az átláthatóságot. States, because if... A probléma valójában az Egyesült Államokat érinti, mert hogyha ott vannak a bankszámlák, akkor nincs aszimmetrikus információcsere. A pénz tehát Európából, Svájcból az Egyesült Államokba áramlik. Ez itt a gond. Milyen jogi megoldást találhatnánk ebben a végető kérdésben? Valószínűleg az a legjobb, hogy együttműködünk az Egyesült Államokkal makroterületeket, kötünk össze Európa és Egyesült Államok, államok Ami pedig a kedvezményezett tulajdonosokat illeti, eznek a, ezeknek a nyilvántartásával sok gondja lesz az USA-nak, mert a szövetségi szabályok, illetve az állami jogszabályok nem vágnak egybe ezzel kapcsolatban. De végül is ez egyetlen megoldás csíra, amit a világ többi része követhet. Köszönöm szépen, köszönöm az előadóknak. Látják, hogy a vége felé egyre intenzívebb kérdéseket kapta Köszönöm a tolmácsok munkáját. Még egy mondatra megadom a szót Anna Gomeznek az alelnökünknek. Köszönöm szépen, csak a Freeport Genevával kapcsolatban milyen ellenőrzés folyik, tehát szabad kikötővel kapcsolatban milyen ellenőrzés folyik Svájcban, mert egyre inkább az a benyomás, hogy ez a pénzmosásban nagyon hatékony ez a kikötő. Ez nagyon sok államra vonatkozik, mondja az elnök, Belgiumra más, másút is szabadkereskedelmi kikötőkön keresztül szállítanak árukat, és ezért az ellenőrzés alól kivonják ezeket. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, és hétfőn 13-án a koordinátorokkal találkozunk, és döntünk a következő lépésekről.